és először szeretném a napirendet ismertetni, illetve hát kérem, hogy nézzék meg, és fogadják el, ha van ha valakinek ellenvetés, akkor jelezze. Nincsen ilyen. A következő számos nyelvre van tolmácsolás, látják a képernyőn, és webstreaming is zajlik, mindenki tudja róla, hogy amikor bejelentkezik, akkor bárki láthatja a földbolygón. Üdvözlöm sok szeretettel Kari Bagelt, aki szeptember 1 óta dolgozik a titkárságom. Köszönöm, hogy segíti a munkánkat az Ekon titkárság részéről, és sokszor köszönöm általában azoknak a munkáját, akik ebben a nagyon nehéz helyzetben segítik a, az ülések megszervezését. Röviden tájékoztatnám a kollégákat a jogállamisági vitáról. Csütörtökön volt egy ülésünk. Nagy siker könyvelhetünk el. Nagyon jól előkészített ülés volt, és tartalmilag is sikeres. Az MFF-ről tárgyaltunk másnap. Ez egy nagyon technikai jellegű ülés volt, és e héten várhatóan véglegesítjük az MFF-et végre. Lesz még egy körünk a számbevőszékkel. Most is üdvözlöm karl Léne urát, urat a számbevőszék részéről, volt kollégánkat, és azt látom, hogy nagyon sok tagállam most afelé tart, hogy mindent maga szervezzen meg, és ellenáll minden közösségiesített rendszernek. Ez most egy trend, valahol érthető, de ugyanakkor meg nekünk az a dolgunk, hogy meggyőzzük őket arról, hogy egy erős kerettel, rendszerrel nekik is jobb szolgálatot teszünk. Az európai pénzek elköltése csak európai keretek között történhet. Itt van velünk az elnök úr, először őt fogjuk meghallgatni, az éves jelentést, a különleges körülmények között zajlott évről szóló jelentését, a számvevőszéknek se volt könnyű dolga ilyen helyzetben, nem volt könnyű elvégezni a vizsgálatokat, ellenőrzéseket, de most Léne úré a szó, és várjuk, hogy mégis mit sikerült megállapítani. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt előadó, tisztelt árnyék előadók, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok, biztos a biztos is üdvözlöm. Nagy öröm számomra, hogy Tony Murphy kollégámmal együtt most becsatlakozhattunk ebbe az ülésbe. Murphy úr új posztján először volt felelős az éves jelentés megírásáért. Ahogy Holmájer asszony is elmondta bevezetőjében, óriási kihívásokat hozott ez az év, sok innovációs és egyéb fejlesztési elképzelés, amely néhány hónap ezelőtt még lehetségesnek tűnt, most hirtelen kikényszerült, ugye a digitális ülésekről korábban is beszéltünk már, szinte már ez vált a normává, és nagy döntéseket kellett hozni ebben az évben az Európai Unió következő hét évével kapcsolatosan. Ideérthető az MFF, illetve az új generációs EU program és a különleges helyzetre vonatkozó költségvetési kérdések. A COVID kitörése előtt is már mindent megtettünk annak érdekében, hogy az EU-t átlátható, hatékony szervezetté tegyük. Korábban is voltak késedelmek, bizonyos területeken. Most hát még több ilyen lett. Milyen következtetéseket tudunk levonni? Alapvetően sikerült megőrizni a stabilitást, 2,7%-os volt a 2,6%-os előző évihez képest a hiba arány. Persze az egyes területeken nagy különbségek voltak. A versenyképességek, versenyképesség területén nőtt a hiba arány 2-ről 4 százalékra, és a komplex szabályok és a személyi költségekre vonatkozó szabályok leegyszerűsítése eredményt hozott, ezt már az évek óta látjuk, hogy itt érdemes volt lépni. Vizsgáltuk a bizottság működését, és egy külső vizsgáló szerv is tette ezt, és hasonló eredményekre jutottunk, de hasonló problémákat tártunk föl. Jobbulást állapíthatunk meg az 1,9%-osra csökkent hibaarány révén, és összességében azt mondhatjuk, hogy a hibaarány most már a lényegesség is küszöbb alá csökkent, ez már tulajdonképpen számítási metodikától függ. A mezőgazdasági területek megművelése kapcsán azon továbbra is azt mondhatjuk, hogy jelentősen alatta marad szerencsére a számítási hibának a hibarány. A, umwelt, a környezeti és klímapolitika területén, ami 30%-át teszi ki az európai költségvetésnek, itt azonban még sajnálatosan mindig magas a arány. Már 2015-ben kibővítettük a nemzeti jóváhagyó helyek hatáskörét, és ezek ellenőrzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy további jobbításokra van szükség, korrekciókra. Ez egyébként a bizottság tapasztalata is. Ami az igazgatási költségeket illeti, itt nincsen súlyos probléma. A kohéziós alapok területén a felülvizsgálati szerveknek nagyon fontos a szerepe, általuk ö, vizsgáljuk a pénzek elköltését, és mi pedig őket vizsgáljuk, és itt akadtak hibák. De a tagállamok többnyire követték ajánlásainkat, és így 4,4%-ra csökkent, de még mindig magas a hibarány mert nagyon sok olyan hiba van, amit a nemzeti hatóságok nem tárnak föl. Ezt jeleztük a régió és Ample főigazgatóságoknak, ahol 3,1 és 3,2 százalék volt a arány. Itt a bizottság által jelentett hibarány túl alacsony szerintünk, itt magasabb hibarányról van szó. A jövőben tovább kívánjuk erősíteni a tagállami ellenőrző szervek hatékonyságát, szakmaiságát. Tudom, hogy a bizottságnak az a célja, ugyanez a célja, de azt is látjuk, hogy ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon, mind a bizottság, mind a tagállamok részéről még hatalmas erőfeszítésekre van szükség. Ennyit tehát a kohéziós politikáról. Több éve látjuk, hogy vannak bizonyos kockázati, magas kockázatú kiadások, ezt a bizottsággal közösen állapítottuk meg, és a kohéziós kiadásokon belül ezért a, ezeket a kockázatosabb kiadásokat komolyabban kell venni, hiszen itt most nőtt a hibárány 4,5-ről 4,9%-ra. Ez 2019-ben történt. Adott területeken voltak ugyan itt is ö, jobb eredmények alterületeken, de összességében ez továbbra is egy, egy fontos probléma. Az úgynevezett magas kockázatú kiadások a kohéziós politikán belül 53%-át teszik ki az általunk vizsgált tranzakcióknak. A kohéziós alapok kifizetései nőnek, ezzel a hibarány is nőtt, és kiterjedt itt, és szisztematikus ez a probléma. Ezért 2019-ben kénytelenek voltunk negatív összeredményt adni erre a területre. Ezzel nem akarunk vádaskodni, és nem egyedül a bizottságot tartjuk a felelősnek, végül is a tagállami hatóságok felelősek a kiadások ellenőrzésének nagy többségért. Tehát itt az egész láncnak, minden láncszemének komolyabban kéne venni a munkáját. Az előző három év során csak korlátozott pozitív eredményt tudtunk adni, most kénytelenek voltunk negatív eredményt megállapítani. Ugyanakkor 10-20 éves táblatban itt is hatalmas eredmények születtek, de továbbra is vannak strukturális problémák, hibák, amelyekkel foglalkozni kell egyértelműen egyszerűbb szabályokra lenne szükség valamennyi EU pénz vonatkozásában, és az ellenőrző hálózat minden szintjét egyenként meg kell erősíteni. Összességében a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy miközben is, ahogy ezt majd látják az írott jelentésből, sok eredmény született, nagy diszkrepanciák vannak az egyes területek között, és ezért a jövőben arra kell törekedni, és a parlament támogatását is kérjük ezt, hogy ezeket a kijelölt területeket jobban vegyük górcső alá. Az EU költségvetési kiadásai a következő évek során meg fognak duplázódni, és ilyen magas arány mellett ezeken a területeken nem szabad több pénzt elkölteni. A következő EU e generációs alap és az MFF kapcsán már az elejétől kezdve úgy kell a szabályokat kialakítani, majd az új pénzek elkötésére vonatkozóan, hogy ne álljon föl annak a veszélye, hogy ezeken a területeken a magas hibarány megmarad. 2010 2009-ben 9 súlyos csalási esetet, hálózatot tártunk föl. Köszönjük az európai, nagyon reméljük, hogy az európai ügyészséggel közösen itt még hatékonyabbakká válunk, amint az ügyészség elkezdi munkáját érdemben. A szerződések értelmében a tagállamok kötelessége, hogy független ellenőrző rendszereket működtessenek, amelyek kizárólag az EU pénzügyi érdekeit tekintik az EU pénzek kapcsán, szemben az adott esetben felmerülő nemzeti érdekekkel szemben is akár. És ajánlásainkat ezért azért is kell komolyan venni, hogy ez így megvalósulhasson. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek az ilyen irányban leszögezett gondolatait. Törekednünk kell arra továbbá, hogy az új költségvetési időszak kifizetései minél előbb elkezdődhessenek. De talán a legfontosabb az, hogy ne felejtsük, hogy 2019 az előző évhez képest csak 40% kát sikerült elkölteni az adott évre vonatkozó keretnek, sőt egyes tagállamok csak 30%-ot költöttek el ebből a leállt gazdaságok miatt. Ezért az abszorciós kapacitás ö, jelentősen csökkent, és ez nem a politikai célok függvénye, hanem a globális helyzet és a helyzet, a helyi helyzet függvénye. A RAL tekintetében 2019-ben 300 milliárd euró volt ez az összeg, és ez valószínűleg a következő költségvetési év során sem lesz leépíthető. Hölgyeim és Uraim, ezzel itt befejezném. Válságos időket élünk. A, e, ilyen időkben óriási felelősség, hogy az EU pénzek elköltése továbbra is hatékony legyen, és odafigyeljünk ezekre. Bármennyire különlegesek a körülmények, a szabályok ugyanazok, és ebben, ezek betartatásában az önök parlamentjének, az önök parlamentje ellenőrző szerepének is nagyon fontos szerepe van. Tony Murphy és én most pedig várjuk az önök kérdéseit. Kedves elnök úr, nagyon köszönöm, amit elmondott. Nagyon nagy hatással volt rám, amit elmondott, és ezt most továbbadnám Tony Murphynek is, hiszen a számbevőszéknél ő az idei jelentés felelőse. Tehát lenyűgözött az, hogy ilyen a pandémia során valóban nagyon nehéz körülmények között mégis sikerült egy ilyen pontos jelentést elkészíteni, amely nagyon precízen mutat rá a problémákra. Szeretettel köszöntöm Johannes Hahn biztos urat. Az elmúlt napokban őt elég gyakran láttuk. Szeretném megköszönni neki azt, hogy ilyen kitűnő közvetítő szerepet töltött be a rule of law, a jogállamiság és a több éves pénzügyi keret kapcsán is, és a KONT szakbizottságot mindig támogatta a biztos úr. Biztos úr, tiéd a szó. Tisztelt elnök asszony, üdvözlök mindenkit, az előadókat és a KONT szakbizottság tisztelt tagjait, Léna elnök urat, Tony Murphy-t és önt, kedves Mónika, szintén köszöntöm, köszönöm a bevezető szavait. Tegnap az MFF kapcsán Hát sikerült egyfajta megállapodás, de ez még azért nem az út vége. Ugyanakkor nagy hatása lesz ennek a kont működésére és a számvevőszék által is elénk tárt kihívásokra. Hát egy hatalmas költségvetésről van szó, azért a következmények is nagyok, és kulcsfontosságú lesz a végrehajtás sikeressége. De most hogy térjek rá a mostani témánkra. Mindeneket köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre és így a bizottság számára lehetővé teszik, hogy kommentálja a számvevőszék éves jelentését. Azzal kezdeném, hogy Léne elnöknek és Tony Murphynek megköszönöm a munkát, amit a számbevőszék végzett a jelentés elkészítésével kapcsolatban. A számbevőszék éves jelentéséhez most néhány megjegyzést. Az Európai Unió elszámolása eh, most már 13 eh, éve folyamatosan egy egyértelmű eh, véleményt kapott, miszerint megbízható és valós képet adunk az unió pénzügyi helyzetéről. A hibakótáról is azért beszélni kell, és a lényegességi küszöbön fölötti hibakvótáról. Viszont a két százalék alatti hiba arányt az üdvözlendő. Ahogy Léna úrtól is hallottuk, a véleményt módosítja a számvevő szék az előző három évhez képest most egy korlátozott véleményt ad a számbevőszék. Ez nem az általános hiba arányal függ össze, hanem azzal, hogy megnőtt a nagy kockázatú kiadásoknak az aránya. Ezt egy kicsit szeretném most távlat helyezni. Az elmúlt években a hiba arány jelentős mértékben csökkent, az elmúlt években ez 4 alatti volt. Az idei évben a becsült hiba arány 2,7 százalék. Ez összevethető a tavalyi 2,6 százalékkal, de még mindig alacsonyabb, mint a 2016-os 3,1 százalék, amikor is a e, számbevőszék először adott korlátozott véleményt a pénzügyi e, tranzakciók szabályszerűségéről. Itt a természeti erőforrás fejezetet említeném első helyen, ahol is csökkent a hibarány, még pedig 1,9%-kal, és ez már a 2%-os lényegességi küszöb alatt van. A igazgatási kiadások is mentesek voltak lényeges hibáktól. A teljes kiadások 55 százalékával kapcsolatban a lényegességi küszöb, az 2 alatt maradt a hibaarány. De ugyanakkor a a kohéziós fejezettel kapcsolatban szintén 5-ről 4,2%-ra nőtt a hibarány. Még mi azért sok a feladat, sok a tennivaló, és további erőfeszítéseket fogunk tenni. De a kohéziós politikának nem az egész a problematikus. A bizottság saját értékelése szerint sok operatív program esetében a aránya 2%-os lényegességi küszöb alatt marad, és a több éves megközelítést is vegyük figyelembe, hiszen itt a, az időszak vége ala, ala, során kerül a lényegességi küszöb alá sokszor a hiba arány. Az integrált pénzügyi számoltatósági jelentés csomagot két éve vezettük be, és a saját vezetőségi nyilatkozatunkat ennek alapján tesszük meg a itt mm, ebből kiderült, hogy hatékonyan dolgoztunk. Szeretném megragadni az alkalmat, és megismétlem. Nagyon is bizakodóak vagyunk a saját következtetéseinkkel kapcsolatban. Ennek alapja a rendszereinknek a jó működése. A granuláris megközelítés lehetővé teszi, hogy hol vannak a magas kockázatok, és ott kell mindenek előtt cselekedni. A több éves megközelítés kapcsán a számbevőszék problémákat is látott, és ez nem ezzel nincs mit csodálkozni. Meg kell néznünk, hogy mi lesz egy év múlva. Hogyha megengednek egy hivatkozást, a számbevőszék rávilágít arra, hogy itt elmozdulások vannak a bizottság értékelésében, de mindenképpen a számbevőszék ajánlásai nekünk nagy segítséget jelentenek abban, hogy finomra tudjuk hangolni a, a rendszert. Hadd elemezem ezt a megközelítést egy kicsit részletesebben. Az unió elszámolását ellenőrzi a bizottság, több éves ellenőrzési rendszert hoztunk létre annak biztosítására, hogy a költségvetés végrehajtása megfelel a szabályoknak a kifizetés évében kell az összes ellenőrzést elvégezni. A, először is a tagállamok nagyon kevés kis számú auditot végeznek, ezért a mi ellenőrzéseink, és eh, ki eh, nagyon fontosak. Hogyha a kedvezményezetteknél problémákat találnak, akkor a bizottság lép. Először is, eh, még ugyanabban az évben, vagy a következő években a hely a hibákat ki kell javítani, és csökkenteni kell a kockázatokat, a, hogy ezek ne forduljanak elő a jövőben. A több éves keret között nagyon a legfontosabb az unió költségvetésének a védelme. 2019-ben 1,5 milliárd eurót sikerült így feltárni, és a bizottság biztosítja, azt biztosítani akarja azt, hogy 200 alatt maradjon a fennmaradó kiva, kiva arány, miután az összes ellenőrzés hatására elvégzett korrekció megtörtént. A mostani betlés szerint ez 2,1 százalék, és a becsléseink szerint 0,7-re fog ez csökkenni az időszak végére. 2018-ban 0,8 százalék volt ez záráskor, 2017-ben pedig 0,6 százalék. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincsenek problémák. Ez egyáltalán nem így van, sőt, és nagyon is tisztában vagyunk a hiányosságokkal, és lépni kívánunk ezek kapcsán. Az éves vezetőségi és teljesítési nyilatkozatban ezeket részletesen leírjuk, ahol szükséges, ott intézkedésekre fog sok, sor kerülni. Az uniós végrehajtására nagyon komplex környezetben kerül szor, és ezért nagyon sok partnerre van szükség. Gyakran kell foglalkoznunk az egyszerűsítéssel, javítani kell az elszámolások minőségét, támogatást kell adnunk a tagállamoknak és a kedvezményezetteknek. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni, az alacsony hibaszint, a gyors kifizetések, a hatóságok megfelelő, nem túlzott kiadásai, és a költségvetés végrehajtásának a szabályszerűsége között. Úgy látjuk, hogy ez a több éves megközelítés segítségével tudjuk leginkább a hibákat meg, elő, megakadályozni. Tisztelt biztos úr, az elnök asszony félbeszakítja a biztos, miután kevés az időnk, nem van, ha most félbeszakítom. Elnézést, eh, hogy félbe szakítottam, csak figyelmeztetni akartam arra, hogy eh, eh, csúszásban vagyunk. Biztos úr talán befejezni akkor a mondandóját? Elnök asszony, már éppen a konklúziókonál tartottam, és még szeretném elmondani, hogy a bizottság szerint rendkívül fontos az, hogy az unió költségvetését felelősség teljes módon és korrektül költsék el minden fél részvételével, annak biztosítás érdekével, hogy ez kezelfogható eredményeket hozzon. Örömmel várom a mai vitát, illetve a kollégáimmal lefolytatandó valamennyi eszmecserét. Most én befejeztem, de nem hallok senkit mondja a biztos. Most hallanak? kérdezi az elnök asszony. Igen. Igen, rendben van. Természetesen a nemzeti hatóságok kapcsán nagyon intenzíven kell vizsgálódnunk, a, ha megnézzük a versenyképesség a növekedésért, vagy a kohézió területét, ott még mindig elég sok probléma van a nemzeti hatóságoknál is. Politikai kérdéseket is fel kell tennünk a nem korrekt allokációk kapcsán, és természetesen a KKV-knak nyújtani támogatások is megint fontos szerepet játszanak. Joachim Kusz nagyon tapasztalt jelentés tevünk, és most szeretném neki az elődónak megadni a szót. Remélem, hogy hallanak. Rendben van. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Léne elnök úr, és köszönöm Hán biztos úr is, eh, amit elmondtak. Kedves kollégák, nagy öröm számomra, hogy eh, most kommentárokat fűzhetek jelentéstevőként ehhez a jelentéshez. A jelentés eh, elég különleges, ahogyan már elhangzott, világos, egyértelmű megállapításokat tartalmaz, precíz, és ezért szeretnék köszönetet mondani az Európai Számvevőszéknek. Ez a munka természetesen még folytatódik, és mi is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a jelentés a parlamenti úton tovább haladjon a szokásos eljárás szerint. Most nem akarok konkrétan egyes kérdésekre kitérni, csak általános megjegyzéseket kívánok tenni, ami valami feltűnt nekem a jelentés olvasásakor. És ahogyan mondtam, hát nagyon sok mindent el lehetne mondani, de majd ezt inkább kétoldalú egyeztetéseken teszem meg a számvevőszékkel és a bizottsággal folytatandó megbeszélések során. Ami feltűnt az az, hogy így a sorok között nagyon sok hibára, problémára hivatkozik a jelentés. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezekről sem szabad megfeledkeznünk, bármilyen kérdés vetődjön is fel számokkal, maradék hiba ezzel azzal kapcsolatban, itt a számok talán nem mondanak olyan sokat, mint ezek a sorok között meghúzódó megjegyzések. Van például egy utalás arra, hogy a COVID-19 járvány leküzdéséhez szükséges kifizetési igényeket problémásnak kell tekinteni. Ugye mm, sok kérdés felmerül az MFF-fel és a saját forrásokkal kapcsolatban. Itt még mm, zajlanak a dolgok, és a járványnak sincs vége. A pénzeket viszont ki kell fizetni, és ezért ez gyakran eh, vannak itt kisebb eh, problémák, amelyekre a számövőszék így a sorok között eh, utalást tesz. Még egy dolog, az Európai Beruházási Bank, az EIB ellenőrzése csak részleges, a számövőszék csak részben ellenőrizheti az EIB-t, és ez, ez sem jó, legalábbis én úgy látom, hogy itt is vannak hibák, és a számbevőszéknek mandátumot kell adni arra, hogy az EIB-t átfogóbban vizsgálhassa, ellenőrizhesse. Arra is utalnék, hogy a bevételek kapcsán az úgynevezett vám lyuk, amit ugyan csökkenteni sikerült az elmúlt években, de azért ez még mindig egy gyenge pont, és ezek a, ez a hiány, ez a vám bevételek kapcsán bekövetkezett hiány, ez is olyan, amivel foglalkoznunk kell. Ezt nem lehetett pontosan meghatározni, de mindenképpen erre is oda kell figyelnünk. Mert a legjobb számok is mire jók, hogyha csak azt rögzítik, amit látunk, de van egy sor, csomó minden, amit nem látunk, hogy vannak bizonyos hiányosságok, mínuszok, különösen a bevételek kapcsán, és ezek a látóterünkön kívül maradnak sokszor. Végül még egy utolsó pont. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a számbevőszék nem volt képes arra, hogy a nyolcadik fejezetet, Európa a világban című e, fejezettel e, kapcsolatban kiszámoljon egy hiba arányt, hiszen ez egy nagyon átfogó terület, és nem sikerült itt kiszámítani az egyes részterületek hiba kvótáját. Én azt kérném, hogy ilyen nagy dolgok kapcsán, ahol a számvevőszék maga is sok problémát mutatott rá, itt például, remélem, hogy ezt most megtalálom, a szabálytalan eljárások, pénzügyi eh, támogatások, eh, folyósítása kapcsán bizonylatok hiánya, eh, hiányos költségkimutatás, stb. Tehát ezek, ezeket a megállapításokat nem szabad a szőnyeg alá söpörni. És hogyha egy ilyen nagy területen, ami több mint 10 milliárd eurót tesz ki, egy ha itt itt is egy saját egy hibanet sikerülne kiszámolni erre a nagy területre is, akkor jobban sikerülne arra is rámutatni, hogy hol vannak a problémák, és akkor ezt tettek követhetni. De még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, egy nagyon jó jelentésnek találtam ezt, és csak megismételném azt, amit már egyszer elmondtam. Nagyon jó, hogy van a számvevőszék, hogyha nem lenne a számvevőszék, akkor ki kellene találni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves Kusz kollega. Akkor most ilyen pingpong rendszerben rögtön megadom a szót a biztosnak. Commissioner, you have the floor. Hello, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Várom a reakciókat, várom a, a hozzászólásokat, és akkor utána szeretnék végső következtetéseket megfogalmazni. Úgyhogy most egy kicsit elvesztem. Azt szeretném mondani, hogy pingpong rendszerben járunk el, kedves biztos úr, ez azt jelenti, hogy a biztos urat megkérjük, hogy minden, illetve hogy a, a raportőr beszéde után szólaljon fel. Most Markus Pipernek adnám meg a, a szót az LPP árnyék előadójának, utána pedig vissza a biztosnak. Köszönöm. Now I have got the permission. Thank you. Köszönöm szépen. Zunächst mal herzlich. Németül fogok beszélni. Én is szeretnék köszönetet mondani Johannes Hánnak. Valóban remek elgondolásokat hallottunk tőle, hogy hogyan lehetne az MFF-ben rejlő rugalmasságot kihasználni, például az Erasmus kapcsán friss pénz nélkül is nagy erőrelépést jelenthet. Azt is köszönöm, hogy komoly munka zajlott a járvány körülményei között is. Köszönöm a számbevőszék elnökének, Léne úrnak a munkát, és nagy dicséret illeti őket. A következtetésem az, hogy ezt így azonban nem lehet tovább csinálni. Itt van ugye most a helyreállítási csomag, a következő évben az ellenőrzési teljesítményt meg kell duplázni, és a számvevőszék már most sincs olyan helyzetben, hogy az egyes országok számára e, ellenőrzési jelentéseket végezzen, vannak fekete bárányok, ugye a bizottság sem tud lépést tartani, nincs elég munkatársa, tisztviselője, és a számvevőszék sincs olyan helyzetben, hogy felelősség teljesen ellenőrizzen egyes országokat, és abból konklúziókat vonjon le. A recovery kapcsán tényleg félek attól, hogy a számvevőszéknek nincs elég kapacitása ahhoz, hogy szállítsa azt, úgymond, amit elvárnánk tőle. Léne úr, kedves kollégám, teljesen helyes volt, amit a zárszóban elmondtál, így ez nem mehet tovább. Most még röviden címszavak segítségével magáról a jelentésről. Itt a tesztorientált ellenőrzés kapcsán, ami a bizottság végez, egy a számvevőszég saját adatokon alapuló közvetlen, független ellenőrzést is végez ezen a területen. A második eh, a teljesítmény alapú értékelés kérdése. Persze mindig jó, hogyha az eredményeket lehet értékelni, de hát ez itt egy eh, politikai értékelés. Azt hiszem, hogy a számvevőszék itt jó alapokat eh, szolgáltat, de azért anélkül nem megy, hogy a, hogyha ellenőrizhetnénk a pénzek szabályszerű felhasználását. Eh, illegális módszerekkel jó eredményeket elérni, hát eh, ezt a két dolgot azért meg kell különböztetni egymástól, és eh, továbbra is a pénzek szabályszerűségén, felhasználásának a szabályszerűségét ellenőrizni kell. A másik kérdés a kutatás és a fejlesztés területén miért nőtt a hiba arány, ezt eh, igazából nem értjük. Azután itt van ez a 238 milliárd eh, eurós RAL, ez ne, tényleg végig kellene gondolnunk, hogy ezzel az N plusz dologgal nem túljuk-e túl a biciklit. Itt ezeket a pénzeket talán úgy kell, azt látjuk, hogy ezek a pénzek túl nagy bürokráciát utalnak, okoznak, ezért erről el kellene talán gondolkoznunk. Ez lett volna néhány megjegyzésem, és nagyon köszönöm valóban nagyon jó munkát, nagyon nehéz körül körülmények között. Az üzenetem az, több kapacitásra van szükség a számvevőszéknél, hogy az adó fizetők kell kapcsolatban felelősségteljesen tudjunk eljárni. Jelenleg úgy látjuk, hogy itt a politikának is dönteni kell, úgyhogy lehessen több kapacitás a számövőszéknél. Köszönöm szépen Markus Pipernek. Talán a kapacitás mellett az is jó lenne, hogyha végre egy európai digitális rendszert is használhatnánk, ez minden érintett munkáját jelentősen megkönnyítené. biztosul. Köszönöm szépen. Arra térnek vissza, amit legutóbb mondott elnök asszony. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy létrejön egy ilyen rendszer, amely segítségével a kezdeti stádiumban is betekintést kaphatnánk. De ahogy elhangzott, nem minden tagállam ugyanolyan lelkes ezzel kapcsolatban, és még nagyon sok munka el előttünk, hogy létrejöhessen ennek a végrehajtása, hogy a gyakorlatban is létrejöhessen. Visszautalnék az előttem szólókra. Először is köszönet a kiváló együttműködésért, amely eddig létrejött 2020-ban, 2020, egy különös kihívás. Persze 2019-ről beszélünk, de már részben kell tartani a 2020-as helyzetet is, amely nagy kihívás jelent majd mindannyiunk számára, különösen ami az ellenőrzések területét illeti, hiszen a COVID miatt bizonyos rendeletek, bizonyos szabályok megváltoztak, különösen ami a kohézió területét illeti, és az ellenőrzésekben is tükröződnie kell mindennek. Az elkövetkező években is ez fog folytatódni, és az MFF során is valószínűleg lesznek módosítások a rendeletekben, hogy a kohézió a múltbeli jogi struktúrához térhessen vissza. A végrehajtásban, a végrehajtás a lényeg, és ahogy Markus Piper helyesen mondta, az N plusz kérdése felmerül itt. Ahogy önök is tudják, az N plusz hármat én nem annyira támogattam, hiszen ez megelégedettségre szólít fel. Amikor is a megfelelő nyomással szívták fel a pénzt. Az N plusz 3. nem támogat az, hogy pozitív nyomást gyakoroljunk, illetve hogy a szereplők figyeljenek a megfelelő végrehajtásra. Itt ugyanolyan irányban gondolkodunk, és erősen támogatom azt, hogy visszatérjünk az előző rendszerhez, ez szerintem segíteni. Ami a kutatást illeti, és az innovációt, itt ugye növekedett a hiba arány. Azt hiszem, hogy ezt a mélységeiben is meg kell vizsgálni, ugyanakkor ez kötődik ahhoz a tényhez, hogy az innováció oldalról itt ugye bekapcsolnak a KKV-k, stb. Itt láthatjuk, hogy mennyire komplex az alkalmazás a kutatási szektorban, amely nem igazán járul hozzá a hibarány csökkentéséhez, és ez olyasmi, amit a szektorális párbeszédekben, ágazati párbeszédekben felvethetünk, ami jogos struktúrát illeti. Itt tehát arról van szó, hogy egyes programok nagyon összetettek, és fennáll a kockázat, hogy hibák jönnek létre az értékelés során, az a kapcsolatban, hogy mi az, ami támogatható, mi az, ami nem támogatható. Itt most abba hagynám. Ennyit szerettem volna erre mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, biztos úr. A következő felszólalónk Cvetelina Penkova, az SND árnyék előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen lenne elnöknek és Hán biztosnak, hogy itt vannak és beszélnek velünk és válaszolnak a kérdéseinkre. Nagyon fontos, hogy a jelentés szerint a 2019-es költségvetés jogszerű, szabályszerű és hibamentes. A ö, lényegi hibarány pedig csökken. Ugyanakkor negatív véleményt fogalmaz meg a szembevőszég, a hibar, a mm, kiadásokkal kapcsolatban, 2018 és az előző évekhez képest. Nagyon meglepő, hogy a legnagyobb hibarány a kompetitivitás és a kutatás terén merül fel, nem pedig a kohézióban, ahol a legbonyolultabb a helyzet. Lenne pár kérdésem mind a szembebeszék, mind a bizottság felé. Először is a kiadási eh, becsült hibarány 2019-ben kicsit növekedett az előző három évhez képest. A kérdésem az, hogy mit gondolnak, mi az oka ennek a negatív trendnek. Ahhoz van ennek köze, hogy sok sokkal több program van a kiadási téren, illetve vannak-e eh, speciális intézkedések, amelyeket a szemvevőszik vagy a bizottság javasolna vagy tervez? Ezen kívül a jelentés hasonlítja a bizottság, illetve a számvevőszék becsült hibaarányát, és a DG éves jelentése szerint a bizottság becsült hibaaránya 2% 2019-re, még a számvevőszék szerint 3,6%. A számvevőszék szerint az ex post auditokban vannak gyengeségek a bizottság oldaláról a kompetitivitás, illetve a kohézió területén, ahogy már említettük. A szemvevőszék el tudná magyarázni, hogy milyen gyengeségeket azonosított, illetve hogy ez csak 2019-re vonatkozik, vagy az előző években is látták ezt. Aztán elég aggasztó hogy a kompetitivitás terén a hiba arány megduplázódott 2019-ben 2018-hoz képest, illetve a kutatási projekt teszi ki az ellenőrzött projektek nagy részét, itt jelentős volt a hibarány. A szembevőszék szerint, hogyha a bizottság az összes elérhető információt használta volna, akkor százalékkal a csökkenthette volna itt hibarányt. A 2000, Horizon 2020-ra a bizottság elfogadja ezt a hibarányt, a társadalmatok is meg megegyeztek. Vajon ö, itt a közvetlen kezelés áll a háttérben a projektek terén? Isabel Munoz kollégám is szeretne kérdést föltenni, hogyha van erre lehetőség, ez lenne az utolsó kérdésem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cvetelina, biztos úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Először is őszintén szóval nem látom a negatív trendet. Épp az ellenkezőjét mondanám, de legalábbis nem negatív ez a tendencia. folyamatosan párbeszédet folytatunk a számvevőszékkel, ugyanakkor szerintem közös érdekünk, hogy egyre inkább tudjunk támaszkodni a nemzeti ellenőrző rendszerekre. És hogyha itt vannak gyengeségek, akkor ezt kezelni kell. Úgyhogy a mi oldalunkról azt mondanám, hogy nagyon jó lenne, hogyha a számvevőszék ö, rendszer szintű problémákat azonosít a nemzeti hatóságoknál, akkor ezt megfelelően kell kezelni, meg kell beszélni, és meg kell szüntetni, hiszen végső soron, erről már beszélünk is, és Markus Piper ö, is rámutatott erre, ö, egyre jobban tehát a nemzeti ellenőrző rendszerekre kell hagyat, kellene hagyatkoznunk, és az együttműködés a bizottság és a szembevőszék között ö, ö, ennek meg kell erősödnie, hogy ezt a problémát vagy kérdést kezelhessük, de szerintem ez lehetséges. Aztán, ami a kutatást illeti, itt meg kell a mélységeiben nézni a problémát, meg kell nézni, hogy mik a mögöttes okok, mi, mire lehet itt visszavezetni barányt. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Kérem Léne elnök urat, hogy most akkor az előző három felszólaló gondolataira reflektáljon. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az újbóli lehetőséget. Először is 20 előadó gondolataihoz. Igen, mi is úgy gondoljuk, hogy ideje lenne a számvevőszék mandátumát kibővíteni, és a beruházási bankkal való kapcsolatunkat bővíteni, és a beruházási bank politikai funkcióira való tekintettel és a Európai Unió pénzeinek eh, kezelési feladataira való tekintettel nekünk is lenne dolgunk az EIB-vel is. Ami a Covid-ot illeti, két jelentést írunk idén a Covid-ról, sőt, most sütörtökön lesz egy úgynevezett hibrid ülésünk, tehát hogy részben élő, részben távkapcsolatos résztvevőkkel, és ezen a Covid-dal kapcsolatos költségvetési kérdésekről lesz szó. Ami a vám kérdését illeti, e, a közeljövő feladata lesz a vámszabályok áttekintése is. Ami a globális Európa projektet illeti, a forrásaink körülbelül felét költjük az éves jelentésre szükséges vizsgálatok lebonyolításához, és minden évben kb. 60 újabb javaslatot kapunk, hogy mit kéne még vizsgálnunk, és valóban ez a compliance és a performance vizsgálatok körét képtelenek vagyunk mind ellátni. Tehát én is úgy gondolom, hogy a kettő között súlyozni kell a compliance hátrányára. Ha többet akarnak és többet várnak tőlünk, akkor az erőforrásainkat is növelni kell. Illúzió azt hinni, hogy az európai költségvetés megduplázódhat úgy, hogy a bizottságnak a megfelelő ellenőrző szerve és a számvevő szék semmilyen bővítést ne hajthasson végre. Ez nem fog működni. Aki egy kicsit is realista, az be fogja ezt látni, hogy ez így nem működik. Tehát ha megkapjuk a forrásokat, akkor tudunk több munkát végezni, ha nem, akkor nem. Piper úr felvetett egy problémát, én nem értek vele ebben egyet, mert nagyon is sok fontos tapasztalatot gyűjtöttünk annak az eljárásnak a során, amikor megvizsgáltuk a bizottságnak és a tagállami ellenőrző rendszereknek a működését. És nagyon sok érdemi kritikát tudtunk megfogalmazni, és most is fogalmazunk meg ilyeneket, tehát szó sincs arról, hogy tehetetlenek és képtelenek lennénk. Nagyon is tudjuk, ott már nehezebb a dolgunk valóban, hogy ha az ajánlásaink lekövetni azt, hogy az ajánlásainkat megfogadják-e. De meggyőződésünk, hogy amiket mi ajánlunk, azok mindenkinek a javát szolgálják, és érdemes az érintetteknek is követni őket. Piper úr, a performance compliance elemzések kérdését is felvetette. Ez egy ilyen learning by doing típusú probléma, tehát menet közben derül ki, <clears throat> hogy mikor melyikre van szükség. Jó lenne, hogyha a parlament egyes szakbizottságai is úgy gondolkodnának, hogy a jogalkotó által kijelölt célok elérése teljesül-e. Mert gyakran a tartalmi szempont elsikkad, miközben elveszünk a számok varázslatos tengerében. Tehát a lényeget kéne vizsgálni, hogy megvalósult-e a politikai kitűzött cél. És abban jogos Piper úr kritikája, hogy előfordulhat, hogy valaki tökéletesen megfelel a pénzügyi szabályoknak, csak teljesen értelmetlen, amit csinál. És épít egy alagutat, vagy repülőteret, vagy hidat, amire nincs szükség, és senki nem használja. Tehát a, a jó compliance az nem jelent még jó performance-t is. És vannak ilyen projektek, tudunk róluk, főleg ugye tehát mindig mindkét oldalt kell vizsgálni, nem csak a megfelelőséget, hanem a szükségességet és hatékonyságot is. Hán biztos úr az Ample kettő problémát vetette föl, egyetértek vele, de az MFF tárgyalások során fog ez még alakulni, már egy kicsit persze utolsó pillanatban, 2013-14-re vonatkozóan mindenképpen igaz, amit mond. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítsünk a szabályokon, hogy a tagállamok hatóságai gyorsan tudjanak ellenőrizni és feedbacket adni. Most ugye 15 milliárdról beszélünk, új pénzről, az azonnali segítségnyújtás jegyében a COVID miatt. Ennek lesz konjunkturális hatása, tehát ugye kényszer van, hogy ezt a pénzt költsük, dobjuk oda, de annyira soha nem szabad sietni, hogy az ablakon kidobjuk a pénzt, és akkor majd négy év múlva rájövünk, hogy ja, azt senki nem vette föl, vagy aki fölvette, az zsebre tette, vagy és így tovább. Tehát nem szabad még a sürgősségre való hivatkozással sem felrúgni az ellenőrzési szabályokat. Ez a probléma most ugye súlyosan jelentkezik, és a közeljövőben fenn fog állni. Holmeyer asszony a digitalizációról beszélt, ezzel nagyon intenzíven foglalkozunk. Nálunk van egy digitális munkacsoport, amely ezen a héten is ülésezik arról, hogy milyen stratégiát alakítsunk ki közel és középtávon. Ugyanakkor látjuk, hogy a jelenlegi jogszabályok közepette, gyakran nem lehetséges a digitalizáció irányába való továbblépés, még akkor sem, hogyha a technológia meg lenne hozzá, mert az adatokhoz való hozzáférést akkor is korlátozzák szabályok. És, és nincsen továbbra sem közös és összehasonlítható adatbázis, ami rendelkezésünkre állna sok területen ez a bizottságnak is súlyos gondot okoz. Tehát hiába lenne meg a kapacitás, nem férünk hozzá egységesen minden területen a szükséges összehasonlítható adatokhoz. Tehát először szerintem egy intézményközi munkacsoportot kéne létrehozni, amely először a szabályozási környezetet egységesíti, harmonizálja, és aztán gondolkodunk a technológia fejlesztésről. Ez 5-15 évre vonatkozóan előre tekintve kéne, hogy történjen, és kötelezni kéne a tagállamokat arra, hogy összehasonlítható adatokat szolgáltassanak hasonló metodika alapján. Ez itt a fő gond. Nem a számítógép kapacitás, hanem az adatok, a statisztikai adatok összehasonlíthatatlansága. Itt nagyon jó lenne tényleg, ha előre tudnánk lépni, erről azonban még hát jogszabályokat kell létrehozni ennek érdekében. Penkova asszony kérdése kapcsán Murphy urat kérném, hogy ő válaszoljon, mert ő sokkal mélyebben ismeri ezt a problémakört, mint én. És kérem akkor Holmai asszonyt, hogy adja meg neki a szót. Köszönjük, elnök úr, a pontos válaszokat. Akkor most örömmel megadom a szót Tony Murphynek, és egyből köszönöm neki a kiváló jelentést, amelyet most először volt felelős. Tessék! Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm. Azt hiszem, hogy ez az éves jelentés nagyon jól mutatja, hogy milyen nagy erőfeszítéseket tett a személyzetünk ilyen nehéz idő közepette. Szeretnék válaszolni Penkova asszonynak, ami a ö, negatív véleményt illeti, a hibahatárt illetően, ami a negatív véleményt illeti, módosítjuk a véleményt, miután ö, megvan a lényegi hibahatár. Hogyha ez 200% fölötti, akkor döntést kell hoznunk, módosítjuk a véleményt, ami lehet korlátozott, vagy negatív. Ahogy az elnök asszony már rámutatott, egy átfogó kérdésről volt idén szó, hiszen a populáció 53%-a 27 milliárd euróhoz kapcsolódott, és ez magas kockázatú kiadáshoz kapcsolódott. Ami az alacsony kockázatú kiadásokat illeti, itt 43%-át tette ez ki a populációnak, és 59 milliárd eurót. Az abszolút az abszolút összegek tehát ö, alacsonyról magas kockázatúvá váltak. Ami a közét illeti, ez szokott az első terület lenni, ami a hibarányt illeti. A kompetitivitás terén 4 és a kohézió terén 4,4, tehát nagyon hasonló a kettő. Ugyanakkor szeretném pontosítani, hogy ilyen szempontból az éves szanálási eljárás miatt figyelembe tudtuk venni a korrekciókat a bizottság részéről, stb. amely 330 millió eurót jelentett a felülvizsgált évre. és ezáltal csökkent az 5,6% 4,4%-ra a bizottság munkájának, illetve a többi hatóság munkájának köszönhetően, úgyhogy ez már egy pozitívumit, Ami a vidékfejlesztést illeti, olyasmi, mint, ez mint a kohézió a kiadás típust illetően, hiszen itt leginkább ö, magas kockázatú kiadásokról van szó, ö, reinforcement alappal, Úgyhogy ez egy nagyon komplex terület. Az Erasmus Plus-ban például támogathatóság alapú ez. És itt a hibarány hagyományosan nagyon alacsony. Ami a bizottság és a szemveszék összehasonlítását illeti, összehasonlítását illeti, mert Hán biztos úr is mondta, hogy más a szerepünk, és ez a megközelítésünkben is látszik bizonyos mértékben. De ami nagyon fontos aláhúzni, az a, a, a kiadások kockázata. A kiadások megtörténtek a kiadási évben, és aztán pedig az ellenőrzői alapsokaság alapján számolunk mi. Tehát itt ezt azért fontos hangsúlyozni, mert két külön szemről beszélünk. Ami a gyengeségeket illeti, felmerült a kérdés, hogy láttuk -e ezeket már korábban is. Igen, általában ezek visszatérő problémák. Például a ö, kohézió terén a többi hatóság A fele szerint ö, kevesebb a maradék hibarány, mint 2%-nál, szerintünk pedig 2% fölötti, úgyhogy itt egyértelműen probléma van a többi hatóság munkájának megbízhatóságával, és ezen problémák a nem megfelelő dokumentációhoz kötődnek, a másféle értelmezéshez, a különböző szabályok alkalmazásához, úgyhogy egy sor olyanok van, ami miatt különbségek merülnek fel a többi hatósággal szemben. Ahogy mondtam, van egy elem, ahol szeretnék visszatérni Mr. Piper aggodalmaira. Általában nagyon sok független tranzakciót végzünk. A kohézió egy kivétel, de hogyha a többi hatóság mintájára nem támaszkodhatunk, nem próbálunk a saját mintánkra támaszkodni. A rendszer működése alapján létrehozunk egy megfelelő tesztelési szintet. Amit próbálunk tenni, hogy leginkább próbálunk más szereplők munkájára hagyatkozni az ellenőrzési láncban. Itt nem csak a kohézióról van szó, például a versenyképesség terén van egy közös auditor, de itt van probléma a munkájukkal, illetve azok munkájával, akik a nevükben járnak el. Úgyhogy itt rendszer szintű problémák vannak a Global Europe terén. A maradék hiba arányt egy magánauditor határozta, meg és itt is voltak problémák. Tehát vannak problémák a rendszerekkel, ahogy ez elhangzott. És át kell tekinteni a különböző politikai területeken fennálló rendszereket. A szubstantív tesztelést kell ezzel összekapcsolni. Remélem, hogy itt tudtam válaszolni Pánkova asszony kérdésére, ezzel köszönöm. Köszönöm szépen Tony Murphy-nek ezt a nagyon pontos magyarázatot, most pedig Izabel Munyoznak szeretném megadni a szót. Az SND felszállás idejének második részével ugyanis ő rendelkezik, utána meg Olivia és aztán a Rinyútól Izabel, tehát először. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. És Léne úrnak, Murphy úrnak és Hán úrnak is köszönöm a megjegyzéseket, és a jelentés megírását persze és Penkova asszony megjegyzéseit is. Én, én más intézményekért vagyok felelős, mint Penkova asszony az SZSZD frakción belül. Konkrét kérdésem a következő. 6,5% ment az igazgatásra. Ennek 22,5%-a esett az intézményekre. A számövőszék itt nem látott problémát, 45 ellenőrzés után, és három esetben feltárt súlyos hiba arány ellenére sem. Ugye az utóbbi években szigorodott a szempontrendszer, hogy mi számít súlyos aránynak, és ez alapján mondom, három esetben is súlyos, sem magas hibarányt kellett megállapítani. Tehát valahogy nem értjük, hogy erről miért nem szól a jelentés. Az adófizetők a mi szakbizottságunkon keresztül pedig várnák a válaszokat ezekre a kérdésekre. Az embereket nagyon foglalkoztatja mindig az EU intézmények működésének szabályszerűsége, hatékonysága. És például fölvenném a vizsgálandó intézmények körébe azokat az európai intézményeket is, amelyek csak lazábban kötődnek a rendszerre, mint például az európai iskolát. Köszönöm, Izabel. Most Olivier kap szót. Olivier Schaster. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, először is szeretnék köszönetet mondani, hogy bemutatták a szemvevőszék jelentését. Szeretnék köszönetet mondani a szemvevőszék munkájáért, az alkalmazottak munkáért, akik jelentős munkát végeztek ebben az évben, amit persze nem könnyített meg ez a válság. És ez a prezentáció konkrétan leírta a 2019-es mentesítési eljárás ami a teljesítményt illeti, erre nem fogok kitérni, jövő héten beszélünk erről. Itt természetesen ez is egy nagyon fontos szempont, 2021-27-es többéves pénzügyi keretben, ami 2019-et illeti, az elnökasszony is elmondta, és a kollégák is megismételték, hogy 2,5% volt a globális arány, ami kiadásokat illeti, ez kicsit magasabb, mint 2018-ban, és kicsit magasabb, mint 2017-ben. Ugyanakkor a kiadásokban, a magas kockázatú kiadásokban, 2019-ben igen magas volt a hibarány, 4,9%, és itt negatív véleményt adtak ki a kiadások szabályosságáról, itt leginkább az agri, mezőgazdasági alapokról van szó, illetve a versenyképességről. Hogyha a jelentés összességében pozitív is, biztos úr. Úgy látom, hogy egyes elemekre külön figyelmet kell fordítani. Általában olyan problémákról van szó, amelyek nem újak. A megterítési hibák, aztán a magas kifizetések hiba aránya, a gold plating, illetve az administratív egyszerűsítés kérdése, akkor a vámok, az áfa, illetve bizonyos közbeszerzések kérdése. Persze lesz alkalmunk visszatérni ezekre a különböző, meghallgat, a, a különböző megbeszélések során a biztosok dolgokkal. Lenne pár kérdésem ugyanakkor most a számvevőszék elnöke felé. Rámutat bizonyos gyengeségekre, ami az ex post ellenőrzéseket illeti a bizottság részéről. Szeretném explicitebben is tudni, hogy milyen módszerek kellenek ahhoz, hogy ezeket a hibakockázatokat csökkenthessük a, ki, a magas kockázatú kiadásokban, különösen ami a versenyképesség és a kohézió területét illeti. Ezen kívül azt is szeretném tudni még, hogy amikor is a számvevőszék kritikus a, az audit hatóságok munkájával kapcsolatban, különösen ami a mezőgazdaságot illeti, mit szeretne a számvevőszék tenni, hogy javítsa a helyzetet? Han biztos úrnak pedig a következő kérdést tenném fel. A strukturális alapok és az európai beruházási alapok felvétel igen alacsony volt, ez már múlt évben is így volt, és bizonyos országok még kevesebb forrást használtak fel, mint előző évben, 40%-nál alacsony, alacsony volt az arány. Ez az alacsony abszorció hátráltatja a gazdasági fejlődést. Azt szeretném tudni, hogy biztos úr mit gondol erről a kérdésről, illetve hogy a következő több éves pénzügyi keretben mit terveznek tenni ezzel. Mi a következő lépés, illetve a bizottság hogyan szeretné javítani ezt a helyzetet. Aztán azt szeretném még tudni, hogy melyik azok az eszközök, amelyeket a bizottság létrehozott azért, hogy csökkentsék a pénzügyi kockázatot a költségvetési garanciák kapcsán. Azt is szeretném tudni, hogy a biztos úr mit gondol arról, hogy egyre több KKV részt tudjon venni a Horizon 2020-ban, úgy, hogy segítséget kapjon az administratív eljárásban, ez ugyanis nagyon fontos a számukra. Aztán utolsó kérdés, azt láthatjuk, hogy a tagállamainkban kevés szervezet vesz részt a Rakni projektben. Azt szeretném tudni, hogy ezt a programot miért nem használják ki, és azt is szeretném tudni, hogy a bizottság mit gondol arról, lehetne egy tanulmányt végezni arról, hogy eh, bizonyos tagállamok miért nem használják ezt a programot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves Olivier Sastel, kérdéseket intézett eh, Klaus Heiner Lénéhez is, és Hán eh, biztos úrhoz is. Most először megadom a szót a számbevészék elnökének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először García Munoz asszony kérdésére válaszolnék. Minden évben folyik ez a vita, nem lehetne bizonyos területekkel kapcsolatban részletesebb információkat adni. Egyértelművé szeretném tenni, már 20 éve végezzük ezeket az ellenőrzéseket, de az elmúlt években még soha nem volt olyan helyzet, hogy a a hiba arány csak megközelítette volna a lényegességi küszöböt. küszöböt. Ezért érdemes itt további részletes ellenőrzéseket végezni. Mi nem tudunk egyszerűen mindent megcsinálni. Vannak bizonyos feladatok, ezeket más mechanizmusokkal kell elintézni, vannak belső ellenőrzések az intézményeknél, van arra is lehetőség, hogy például a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság kezdeményezzen ellenőrzést. Az erőforrásainkat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni, legeredményesebben, és ez óhatatlanul oda vezet, hogy bizonyos területeken, ahol már évek óta a tapasztalat azt mutatja, hogy kevés dolog történik, hogy az illet illetékes jelentéstevő munkát. Nyilván nem könnyíti meg ez, amit mondok, de hát ezen nem, most nem tudok változtatni, tehát ezekre a e, problémás területekre kell továbbra is koncentrálnunk. A statisztikai módszerek alkalmazásával kapcsolatban. Itt plusz-minusz egy százalék a tűrési tartomány, de nem vagyunk elég pontosak, precízek a konkrét ágazatok kapcsán. Itt a lehetőségeink nem korlátlanok. Sasztel úr, kérdései. Először is, hogy hogyan lehetne módszereken javítani, ezt a Murphy kollégámra, ő jobban le tudja írni ezeket a módszereket. Ami az agrárium kapcsán felmerült problémákat illeti, ez egy klasszikus eset, ahol a compliance és a performance közötti különbséget egyértelműen fel lehet ismerni. A compliance, a megfelelés kapcsán egyértelmű a javulás de hogyha megnézzük a teljesítmény jelentéseket is, az első kameránk készített ilyeneket, hogyha megnézzük ezeket a, vagy a mi véleményeinket, amiket az agrár kérdésekkel kapcsolatban készítettünk el az MFF keretében, ott nagyon sok kritikus megjegyzést találunk. Sok intézkedés hatékonysága nem kielég, kielégítő, de vannak olyan intézkedések is, amelyek E, mondjuk e, egyik területen jók, a másik területen károsak, hogy a környezetpolitikát említsem. Tehát e, vannak teljesítmény, performance problémák, amelyek nem compliance, nem megfelelési, szabályszerűségi problémák, de sokszor csak a compliance-el foglalkozunk, és nem eléget foglalkozunk az agrárpolitikában a teljesítmény, a hatékonyság, eredményesség kérdésével. Ez a kritikus véleményű beszélünk, azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű ezek kapcsán. Most Tony Murphy-t kérem, hogy a felmaradó kérdésekre válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Akkor megadom a szót Tony Murphynek. Köszönöm, elnök asszony. Gyorsan válaszolnék Sassel úr kérdésére az ex post ellenőrzések gyenge pontjai. Nos, az ellenőrzési rendszert mi egészében nézzük, hogy alapvetően a bizottság a végső utolsó szereplő az éves jelentések kapcsán, amelyeket a vezérfőigazgatóságok készítenek. Már említettem az elmúlt két kérdés kapcsán, hogy ugye a kohézió, illetve a teljes, a Global Europe fejezetek kapcsán milyen volt a maradvány hiba arány, és a mindenképpen az igazoló jelentéseken alapuló megközelítést alkalmazzuk a mezőgazdaság területén, megpróbáljuk itt egy nagyobb mintán, mintán vizsgálatán keresztül javítani az ellenőrzés eredményességét. Az egyes első fejezet kapcsán azt vázoltuk fel, hogy mi hogyan ítéljük meg azt, ahogyan a bizottság a magas kockázatú területeken fölösített kifizetéseket értékeli. Ezt ott elolvashatják, megtekinthetik. Igazából a véglegesítés most folyik, jövő év elejére lesz ez teljesen kész, és a DG Radio regionális és a főigazgatóságot akkor fogjuk véglegesen megvizsgálni. Az éves mentesítés megadásához meg kell vizsgálni még a, a bizottság különböző főigazgatóságainak a tevékenységét, és akkor fogjuk elkészíteni azt a véleményt, amiben majd elolvashatják, hogy mennyire hatékonynak ítéljük ezt meg. Mi biztatnánk arra, hogy mindenhol használjuk az új módszereket. A hatodik fejezet a mezőgazdaság kapcsán például azt olvasztatjuk, arra biztatjuk a kifizető ünnökségeket, hogy alkalmazzák az új megközelítést, és ezt mondanánk a bizottságnak is. Köszönöm szépen! Olivier Sastel Hán biztosnak is tett fel kérdéseket, akkor kérem biztos úr, hogy feleljen a kérdésekre. Köszönöm. Általánosságban azt mondanám, hogy a bizottság részéről már több mint tíz éve végzem ezt a munkát, és hát most már nagyon fejlett, érett szintre jutottunk, konkrét gyenge pontokat és hiányosságokat most már nagyon jól fel tudunk tárni. Ez az ex post hiányosságok kérdésére is vonatkozik. Itt vannak rendszer szintű hiányosságok is, persze, de mindig vannak egyik másik tagállamban, vagy ellenőrző hatóságnál, vagy külső auditorokkal kapcsolatban is konkrét hiányosságok. Ez Beszélhetünk tehát az általános ellenőrzési hiányosságokról is, és a egyes konkrét esetekről is. Ami a hibarányt illeti, itt, illetve a, az abszorpciós rátát, azt hiszem, hogy itt vannak pozitívumok, negatívumok is. A jelenlegi MFF kapcsán vezettük be először, hogy a tagállamok konkrét területekre konkrét stratégiákat kell, hogy kidolgozzanak. Itt a múltban sok hiba probléma volt a beruházásokkal. Most minden tagállamtól várunk egy ilyen jelentést meg kell vizsgálni például a közlekedés területén a különböző közlekedési eszközeket és az az ülő kapcsolatot is, amikor például autópályaépítésekről van szó, hogyha nincs kapcsolódás kikötőköz, légi kikötőköz, repülőterekhez vagy vasúthoz, akkor meg kell fontolni, hogy érdemes autópályát építeni. Hát a tagállamoknak kis időbe telt van, amikor egy-két év évbe is, hogy ezeket a terveket elkészítsék, ugyanis ez egy előfeltétele volt annak, hogy bizonyos projekt számára felszabadítsák a pénzeket. De ami pozitívum, nem hallottunk semmit arról, hogy haszontalan beruházások készültek volna el, szemben azzal, hogy a múltban ilyenek voltak. Azt hiszem, hogy amikor bevezettük az úgynevezett Juncker alap kapcsán azt, hogy bizonyos területeken a hagyományos kohéziós alapból finanszírozott projekteket kiegészítettük verseny szempontokkal is, de időnként a tagállamok az FC finanszírozást választották, és nem a kohéziós alapokból történő finanszírozást. Elhangzott az N plusz 3 szabály, hát ez igen nem járult hozzá a gyors abszorpcióhoz. Ez igaz. Néhány tagállamban azt is láttuk, hogy sok volt a kormányváltás, és ez is persze befolyásolja a közigazgatást. Ott a stabilitás hiánya, okozhatott problémákat. A KKV-kkal kapcsolatban. Nos, azt hiszem, hogy ezt elkezdtünk valamit, amit folytatni kell. Bevezettünk például több általány összegű finanszírozást kisebb projektekhez. A KKV-k a fő célcsoportja az ilyen pénzügyi támogatásnak. Persze a kérdés az, hogy mennyire komplexek az alkalmazás, vagy a pályázati rendszerek, és azt hiszem, hogy épp éppen ezért ez a, az általányos megoldás segíthet a tagállamoknak bizonyos területeken különösen és a kutatásban is. A, egyik nagyon nagy kérdés a önkéntes részvétel, a parlament és mi a bizottság közösen bevezethetnénk a jövőre vonatkozóan valamit, ami esetleg kötelező lenne. Néhány tagállam nagyon ellenzi a kondicionalitást, az MFF-fel kapcsolatos következő időszakban még lesznek viták. Talált kaptunk egy olyan megfogalmazást, ami biztosítja azt, hogy a transzparencia, az elszámoltathatóság garantálható lehet. Persze azért nem mindenki lelkes a kezdeményezésünkhöz való csatlakozás szempontjából, de ennek igazából nincs alternatívája. Köszönöm szépen. Az ECR és a GUE nem állított árnyék előadót. Hallgassuk meg Ramon Tarbadelt, aki szintén szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Köszönöm Léne úrnak az e- elmondottakat, és mindenek előtt az éves jelentés szerzőjének is nagy köszönettel tartozunk. Hán úrnak is köszönöm a sok eh, magyarázatot, a választ. Néhány megjegyzésem lenne, és utána néhány kérdést is szeretnék feltenni. Sokat beszéltünk a hiba arányról, és beszéltünk arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a hiba arányt általában, és hogy talán elértük-e már azt a határt, ameddig még lehet csökkenteni tovább a hibarányt? 2018-ban 2,6 volt, ez az arány most 2,7 lett 2019-ben, és Tony Murphy beszélt arról, hogy mi a helyzet a kohéziós alapokkal kapcsolatban. Ez kulcsfontosságú, hiszen ez 5,6 volt, most ez a korrekció után lement 4,4-re, de ezt összehasonlítjuk 2017-tel, amikor is ez 3 volt, hát mi lehet az oka ennek a növekedésnek? És hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani? A második megjegyzésem. Vannak különbségek a becsült hiba arány tekintetében a bizottság és a számvevőszék becslése között. A bizottság százalékot prognosztizált, a számvevőszék pedig 1,8 és 3,6 közötti tartományt jelölt meg. Erre már hallottunk részben magyarázatot, de azért ezt azért szerettem volna megemlíteni. A következő dolog a hátralék nagyon-nagyon magas, ahogy az elhangzott, a, nem még nem kifizetett for és felhasznált források ügye. Azt hiszem, hogy ez 90,8 milliárddal nőtt az elmúlt 8 évben, 2011 óta, ez ami az előző MFF-ben ugyanolyan év volt, mint a mostani, és Hán biztos úrtól kérdezem, hogy milyen recept vagy megoldás arra, hogy hogyan lehetne csökkenteni a következő MFF időszakában ezt az összeget. Következő, és ezt is már említette néhány kollégám, az eh, eszi alapok abszorpciós aránya, ez még a tavalyi éveknél is alacsonyabb. Hogyha azt nézzük, hogy az európai struktúrális beruházási alapoknak csak a 40%-nál hát, használták fel a tagállamok, sőt vannak olyan tagállamok is, ahol 30% csak az abszorpciós ráta. Hát itt kell egy stratégia, egy átfogó megközelítés, hogy hogyan kezeljük ezt a nagyon-nagyon alacsony abszorpciót a legfontosabb EU alapokkal kapcsolatban. Mindenképpen egyetértek eh, a raportőrök véleményével az EIB-ről feltett kérdés kapcsán. A számvevőszék eh, mandátumát növelni kell, nagy, még mindig nagyon korlátozott, hogy a számvevőszék mennyire ellenőrizheti az EIB-t, az Európai Beruházási Bankot, ezt mindenképpen javítani kell és a tanácsnak és a bizottságnak erről tárgyalni kell. Végül a záró megjegyzésem. Természetesen köszönjük a számvevőszéknek az éves jelentést. Ez, um, ahogyan hallottuk, um, megbízható valós képet ad, és um, sokkal konkrétebb és kevésbé diplomatikus nyelvezeten fogalmazódik meg a jelentés, ezért nagyon hasznos um, alapot szolgál ahhoz, hogy az évről évre történő változásokat figyelemmel tudjuk követni. És köszönöm személyesen is Léne elnök úrnak azt, amit az agráralapokról mondott, itt valóban ennek, ennek sokszor semmi köze a hibarányhoz, vagy a teljesítményhez. Itt e- ezt a mezőgazdasági szakbizottságban, a tanácsban kell majd átdolgozni a következő 7 éves költségvetési keretre, hiszen az agráriumban kifizetett pénzek rendkívül fontosak. A számvevőszék eh, nagyon sokat foglalkozik eh, az éves teljesítményi jelentésben a teljesítmény oldallal, ez, ezt nagyon hasznosan fel tudjuk használni a költségvetési ellenőrzések során. Itt volt a korrupciós esetek Bulgáriában, vagy szlovák és spanyol kifizető ügynökségnél is feltételezett csalásokról beszéltünk. Cseh köztársaság kapcsán is felmerült ilyen. Ezért is nagyon fontos, hogy a számvevőszék továbbra is ellenőrizze az EU-s pénzek kifizetésének a szabályszerűségét, és nagyon fontos, hogy igaz a jelentésen alapuló megközelítés az attestation módszer folytatódjon. A számvevőszék még hatékonyabban dolgozhat majd, hogyha arra gondolunk, hogy a jogállamisági kondicionalitással kapcsolatos jelenlegi viták megoldódnak, és mint egy három egy másik dolog, még egy 300 milliárd euró kapcsán meg kell becsülni azt, hogy milyen rendkívüli igények merülnek fel finanszírozásra a COVID válság kapcsán. Nagyon komolyan meg kell becsülni ezeket a kockázatokat, és megfelelő szenáriók, forgatókönyvek készülnek. A tagállamokat teljes körön kell tájékoztatni arról, hogy az első években, a következő MFF első évében milyen költségvetési kihívásokkal szembesülnek majd a megnövekedett finanszírozással összefüggésben. A bizottság és a számvevőszék hogyan tudnak elég mintát megvizsgálni, hogy a leginkább sújtott régiók kapjanak majd ezekből a támogatásból, és ez ne e, egyének, bizonyos egyének zsebébe e, kerüljön. 2010 2004 óta foglalkozunk ezekkel. Most kérdezem, hogy a kihívásokat tudunk-e jó választ adni. Köszönöm szépen Viola von Kamonnak, és most azonnal megadom a szót a számvevőszék elnökének. Parancsoljon! Köszönöm szépen, kedves Monika, kedves elnök asszony, és köszönöm a kérdéseket is hogy hogyan lehet eh, tovább csökkenteni a hibarányt. Eh, azt hiszem, hogy erről majd Tony Murphy-t fogjuk meghallgatni. Én két megjegyzést szeretnénk tenni. Egyrészt eh, jövő évi munkánk során még nem dölt ugyan el, de nagyon komoly viták folynak arról, hogy készüljön egy jelentés, amely az összeférhetetlenséggel foglalkozik, és ez különösen az agrárágazatra vonatkozna különböző véleményeket fog készíteni majd erről a számvevőszék. Ami az abszorció kérdését illeti, azt hiszem a tavalyi évben készült a számvevőszéknek egy jelentése, talán az, az ötödik kamerá Európában, hogy miért vannak ilyen problémák az abszorcióval. Hát kérem, hogy olvassák el ezt a jelentést, ezt hiszem, hogy elég magától értetődők az okok, nem megfelelő a tervezés sokszor, nincsenek, nincs elég projekt, nincs elég kapacitás, ezeket a részleteket ez a jelentés tartalmazza. Tehát van, létezik diagnózis, egyszerűen a most a, rá kell térni már a kezelésre, a terápiára, és ez a szükséges költségvetési eszközök felhasználását segíteni fogja. Most pedig Tony Murphy válaszol a fennmaradó kérdésekre. Tony Murphy, megadom a szót. Legalábbis remélem, hogy hall minket. Igen, igen. Működik? Itt vagyok. Hallja, hallanak? Na, a konkrét kérdésekre válaszként a kohézió és 2017, hogy miért volt 3 százalék. Nos, ez volt az első év, amikor az új állatvédelmi eh, szabályok érvénybe léptek a kohéziós alapokon belül, és a tagállamok ugyan igényelhettek volna pénzt, de végül is nem tették nagy mértékben, csak 8 millió eurót kértek, pedig jóval több állt volna rendelkezésre. És az ISF-en belül költődött el ez a pénz, ami általában ugye kevésbé hiba érzékeny, mint más források. Az, a hiba arány változását mi véletlen mintavétel le szoktuk vizsgálni, véletlenszerű a tagállam, a program kiválasztása is, és a a tagállami rendszerek gyengeségeit, erősségeit ez véletlenszerűen mutatja ki. Az egyetlen lehetséges módja a mérésnek és a kockázatok csökkentésének a legjobb módszere ettől függetlenül az, hogy a tagállamokkal együttműködünk. Tehát a természetes erőforrások és a tranzakciók vonatkozásában 1,9%-os volt a hibarány, a kifizetések 30%-a megy a vidékfejlesztésre, tudjuk, ez a kohézióhoz hasonló költési típus, és éppen ezért a hibarány is has- összehasonlítható. Az ilyen típusú kifizetéseknek komoly hatása van az átlagra, tehát az egyszerűsítés mindenképpen javítana a helyzeten, hogy miért nőtt kettőről négyre a versenyképességi területek programjain belül a hibarány. Valószínűleg azért, mert a Horizont program, programjai nem voltak annyira hatékonyak, mint reméltük tőlük, hogy lesznek. A mintavétel során nagyértékű, de alacsony kockázatú tranzakciókat vizsgáltunk a véletlen analízissel, korábban pedig inkább kutatási programokat, és ez is magyarázhatja részben a hibarány változását. Akkor most megadnám újra biztos úrnak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem lenne. Sokan kritizálják az alacsony abszorpciós kapacitást, az előző időszak vége felé. Ha megnézik a korábbi 7 éves tervezési időszakokat, ez mindenhol így volt. A, az időszak elején késedelmek vannak, akkor a közepén felgyorsul a költés, ágazati szabályokat kell létrehozni, és a végén pedig csattan az ostor. Tehát ha a kifizetési görbéket nézzük, akkor mindig úgy működik ez, hogy egy viszonylag viszintes görbe lekonyul a vége felé, miközben az új időszak tervezése már folyik. A kifizetések szintje viszont összességében egy viszintes ö, gráf marad. Nos, ami az általányösszegeket illeti, ezekkel nem lehet külön befolyásolni a hibarányt. Ezekkel csak inkább a kis és középméretű vállalkozások részvételi hajlandóságát lehet ösztönözni. A kis cégek nem tudnak külön embert foglalkoztatni arra, hogy az európai pénzek elköltési szabályait betartassák, és ezért kell őket külön ösztönözni, hogy érdemes legyen nekik részt venni az európai programokban. Ehhez folyamatos egyszerűsítésre lenne szükség, de ez egy vita téma. Társaimmal erről folyamatosan vitázunk egyébként a bizottságon belül. Köszönöm szépen, biztos úr. Most, és köszönöm Léne úrnak is, és Tom Murphynek is a jó válaszokat. Most lehet spontán kérdéseket föltenni. Négy felszólalónak tudok két-két percet adni. Kérem a felszólalókat, hogy tartsák be tényleg a két percet, mert egyébként kifutunk az időből. És még vendégeink is vannak, akiket meg szeretném hallgatni. Thomas Szilovszki kap két percben szót jelentkezése alapján. Köszönöm. Elnök azt remélem hallható vagyok és látható. Csak néhány rövid kérdésem lenne. Először is a számvevőszékhez. A jelentés nem értékeli részletesen egyes politikai területek működését, pedig jó lenne, ha ezeken a területeken is lenne áttekintés, összehasonlítható áttekintés, hogy lássuk a hiba arány alakulását az idő függvényében. Ezért mi feltétlenül kérnénk azt, hogy a kihagyott fejezetekben is legyen hibarány vizsgálat. Értjük, hogy a számvevőszéknek az erőforrásai korlátokat szabnak a munkának, de ehhez akkor is ragaszkodunk. A második kérdésünk a bizottsághoz szól. Összességében enyhén növekedett a arány az előző két évhez képest. Ugyanakkor ezt kiegyensúlyozták bizonyos pozitív trendek. Ez egy kicsit ellentmondás szerintem. Mi lesz a számvevőszék ajánlása a tagállamok felé ennek kapcsán? Köszönöm, Tomasz. Keller Vajtek kapcsolt az SSD frakcióból. Volt ez asszony, sajnos nincs vonalban, megszakadt vele a kapcsolat. Akkor Pierre Carleskinnek adok szót a Renew frakcióból. Voilà. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a szemvevőszéktől. Köszönöm szépen a biztos úrnak a magyarázatokat. Én egy konkrétabb esetről szeretnék beszélni, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdést felvenni, felvetni. Egy lengyel városban egy színház nem volt hajlandó fogadni egy LGBT filmfesztivált, és utána pedig érzékeny és érzékenyítő ö, eseményeket szervezett. Itt egy közintézményről van szó, európai finanszírozást kapott, ugyanakkor világos ö, diszkriminációt alkalmazott. Európai finanszírozást kapott ez az intézmény, viszont visszautasított egy programot a szexuális irányultsága miatt. Az a kérdésem, hogy a bizottság hogyan kezeli ezt a problémát, vannak-e ellenőrzések? Nagyon sokat beszéltünk az ex post ellenőrzésről, de itt mi a hibaarány? Ebben az esetben hibaarányról van ez szó, beszámolják ezt a arányba, illetve ezt jelentik az Olafnak, mint csalás. Elnök úr, biztos úr, szeretnék feltenni egy kérdést, amit már tavaly is feltettem több kollégámmal együtt. Kértünk egy speciális jelentést erről 2021-ben, nem kaptunk választ, úgyhogy kihasználnám ezt a lehetőséget, és újra feltenném ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt is, hogy betartották a felszólalási időt. Nos, megpróbáljuk újra a kolléganővel felvenni a kapcsolatot, aki még szót kért. Igen, Lara Walters. Köszönöm, Mónika, megkaptam a szót. Remélem most működik a rendszer. A számbevőszékhez lenne kérdésem. És hogy a két percet ne lépjem túl, rövidre fogom. Olvast hallottam a nyilatkozatukban, hogy a számvevőszék azt állítja, hogy különbséget tesz a kockázatos és kevésbé kockázatos területek között. Kérdésem arra irányul, hogy lefedie az összes politikai területet ez a vizsgálat, minden politikai cél be van-e sorolva kockázatos és kevésbé kockázatos kategóriába, vagy van, ami mégiscsak véletlenszerűen választódott ki? Ez az első kérdés. Második kérdésem a KAP reformjával kapcsolatos. A közös agrárpolitika háromoldalú egyeztetései zajlanak az új kapról. Jó lenne tudni, hogy a számvevők milyen kockázatokat látnak az felálló új rendszerben, és a pénzügyi biztonság megteremtését miben látják garantáltnak. Sok újságcikk jelenik meg most arról, hogy a mezőgazdasági ágazatban többféle csalás típus jellemző, a kap reformja kapcsán hogyan fog ez változni jó és rossz értelemben. Utolsó kérdésem a Covid-dal kapcsolatos, hogy a számvevőszék hogyan végzi a munkáját ilyen korlátozott körülmények között, és ha ez sokáig tart, akkor mennyire lehetséges folytatni az érdemi munkát. Köszönjük szépen, Lara! Most Michel Rivázinak adok szót. Tessék, hallasz minket? Michel, est-ce que tu nous entends? Michel, hallasz? Cannot see Miss Rivas connected at this moment. Úgy látszik, hogy nem kapcsolódott be hozzánk. Mrs. Rivas is not connected. Rivázi asszony sajnos nem kapcsolható akkor megpróbálunk majd később még veled újra kapcsolatot felvenni, Michel. Most akkor megadom a szót Léne úrnak, hogy válaszoljon a kérdésekre, amelyek eddig elhangzottak. Köszönöm szépen, Monika. Talán Zsilikovszki asszony kérdésével kezdeném. Szeretném elmondani, de ezt benne, megtalálják az éves jelentésünkben is, hogy a módszer, amit alkalmazunk, az egy statisztikai módszer. Nem vizsgálunk minden kifizetési tranzakciót, amire sor kerül az EU költségvetésével kapcsolatban, ugye ez ki van zárva, hogy sok-sok millió tranzakcióról van szó, hanem körülbelül ezer fizetési tranzakciót vizsgálunk meg mint egy, mondjuk egy képzeljenek el a politikában egy közvélemény kutatást, mondjuk ezer embert kiválasztanak, és megkérdezik, hogy melyik pártra választanak. Akkor a statisztikai módszerrel plusz-minusz egy százalékos valószínűséggel meg lehet állapítani, hogy mondjuk következő vasárnap hogyan szavaznának a választásokon. Körülbelül, tehát ezer esetet nézünk meg, és ott megállapítjuk, hogy van-e hiba arány, azután statisztikai, matematikai módszerekkel eh, kiszámítjuk a valószínűségét ennek a hibának. Ez egy ilyen harang alakú elosztás mutat, ha matematikai módszerekkel ezt ábrázoljuk, és ami ez alatt a harang alatt helyezkedik el, plusz-minusz egy százalékos eh, tartományjal, ott ehm, megadjuk, hogy mekkora valószínűsége, hogy a hiba arány ezen a tartományon belül van. Tehát mondjuk egyikében 1,6, a másikében 1,7, amit megállapítunk. Ez papíron egy növekedés, de statisztikai szempontból ez teljesen irreleváns, ez nem lényegi különbség. Ezt egyszerűen meg kell érteni. Természetesen ez a statisztikai módszer végül is azt eredményezi, hogy bizonyos területeken lehet, hogy 100 vagy 60 konkrét tranzakciós eredménnyel számolhatunk, de nem lehet teljesen megbízható képet adni. Ez ugyanúgy van, mint a közvéleménykutatásnál, hogyha mondjuk csak 60 embert véletlenszerűen kérdezünk meg, hogyha ilyen véletlenszerűen 60 embert e, kérdezünk meg, akkor nem kapunk még relatív e, pontos képet sem a párt preferenciáikról. Ez összefügg mindenképpen az, a minta nagyságával, és e, ezt el is magyarázzuk itt a jelentésünk általános részében tehát a pontosság, az eredmények hozzárendelése az egyes fejezetekhez, az persze problematikus. És ehhez tudni kell, hogy, hogy a statisztikai módszert mondjuk úgy hat, hat, a hatványozás alkalmazásával, hogyha megnézzük, hogyha megemelnénk exponenciálisan a megvizsgált minták számát, akkor tegyük hozzá azt is, hogy mekkora forrás kellene ahhoz, hogy ilyen eh, exponenciálisan több mintát vizsgáljunk. Eh, ez tehát valami olyat eh, követelnek, vagy kérnek, ami de facto lehetetlen, és ezért megpróbáljuk, vagy kiválasztjuk azokat a területeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy azok különösen problematikusak. Úgy kockázatos és magas kockázatú területek. Nos, sok év tapasztalatával rendelkezünk, tudjuk, hogy hol volt különösen magas a hiba arány, és ezt a bizottság is ugyanígy csinálja. Az ő belső vizsgálatok során is különbséget tesznek a magas kockázatú és nem magas kockázatú területek között, tehát gyakorlatilag az ugyanúgy dolgozik, dolgoznak, mint mi az ellenőrzések során. És ez megválaszolja Walters asszony első kérdését is. Ami Kareskind úr kérdését illeti, emlékszem a levélre, és erre született is válasz, persze nem végleges válasz. Ez egy belső dönt döntés egy bonyolult eljárás az, ahogyan, hogy, hogyan történik a munka megosztás, egy különböző ügyekben, amikben hozzánk fordulnak, hogyan ki jár el a szemövőszégen. Vannak úgynevezett Marco Propo, Propo auditorok, akik megvizsgálják, hogy egyáltalán, amivel hozzánk fordul valaki, az egyáltalán vizsgálható-e. És egy nagyon bonyolult a szavazási eljárás működik a számbevőszéknél, és erről azután végül valamelyik tanácsban, tanácsunkban tárgyalnak a kollégák, és még ez nem ért ez az egész bonyolult procedúra végére, ezért nem tudom megmondani, végleges választ nem tudok adni. Még nem tudjuk biztosan, hogy mit veszünk majd fel a munkaprogramunkba. Egy független kollega aki minden 27 másik kollégával egyeztet, fogja ezt azután ezt a munkát elvégezni kapreform. Nos, a következő pont. Az első eh, kameránkból van már nagyon sok jelentés és külön jelentés született, de a számövészéknek nem feladata, hogy eh, eldöntse, hogy a eh, kap a közös agrárpolitika keretében kifizetett összegek pontosan ugyanazt az eredményt hozták el, mint ami mm, a szán, szándék volt, vagy ami a, az anyagokban szerepel. Nos, a agráripari komplexumok egyre nagyobbak, és ez, ez, ehhez társul az, hogy a környezetvédelmi problémákat sem kezelik megfelelően a az agrárpolitikában. Hát nagyon-nagyon sok ellenőrzés, vizsgálat zajlott az elmúlt években, és most az MFF lehetővé teszi azt, hogy legyen egy nagyobb átalakítás. Készít készítettünk majd, és készítettünk több véleményt is a kapról a következő évekre, hogy ezt aztán mennyire fogják figyelembe, ezt majd csak akkor tudjuk megítélni, ha lezárulnak a tárgyalások, és a tanács és a parlament közötti álláspontok kikristályosodnak. COVID. Ahogyan ezt már elmondtam, konkrét intézkedéseket tettünk, ezeket még idén le kell zárni, vizsgáljuk az EU intézmények szerepét, és jövőre a munkaprogramban természetesen egy sor performance jelentés, teljesítmény jelentés lesz, amelyek a COVID kérdésével és az abból adódó problémákkal foglalkoznak. Ami a képességünket illeti, így mi tudunk távmunkát végezni, tulajdonképpen mindenki tud otthonról dolgozni, a technikai feltételek kitűnőek és adottak. Persze missziókat csak nagyon korlátozottan tudunk eh, elvégezni, tehát helyben eh, végzett ellenőrzéseket, hiszen itt az egészségügyi helyzet ezt eh, lehetetlené vagy nagyon nehézé teszi, ezért csak azokat az adatokat tudjuk felhasználni, amelyek digitálisan állnak rendelkezésre. Ez megnehezíti az auditálást, és időnként idén az auditokat átalakítottuk review ilyen felülvizsgálatokkal, és a munkaprogramunkban, különösen ami az időbeni lefutást illeti, hát eh, nem az eredetileg tervezett eh, határidőkkel tudunk dolgozni, lassabban, de azért eh, megerősíteném, igenis tud dolgozni a számvevő, számvevőszék minden nehézség ellenére, amelyekkel még szembesülünk. Lieber Präsident, lieber Klaus. Kedves eh, elnök úr, kedves eh, Klazen Léne, nagyon köszönöm az elmondottakat. Nagyon ritkán hallottam ilyen eh, precíz, pontos, tömör mondatokban leírni az agrárpolitikát. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság támogatja a számövőszéget a beli törekvéseiben, hogy itt előrelépés történjen Persze még sok indítványt el kell dönteni a parlamentnek, de elsősorban a tagállamok blokkolnak bizonyos pontokat. Most pedig Tony Murphy a szó. Mr. Murphy, you have the floor. Can you press the speak? Murphy úr a szó, meg tudná nyomni a mikrofon gombot? Ah, okay. Sorry, uh, just uh, uh, about, uh, yeah, about Lara's question and ami Lara kérdését illeti, a kockázatokat, magas alacsony kockázatokat illetően, megkülönböztetjük a mintavételt a magas és a, az alacsony kockázat esetén, de 87%-a a mintának a magas kockázatú területekre vonatkozik, szakpolitikai területekre. Ugyanakkor fontos megkülönböztetni, ugye kérdés merült fel a kockázat alapú megközelítésről, illetve a, a arányról. Tisztán kockázat alapú megközelítést szeretnénk. Lehet, hogy az éves jelentés más területén ezt meg tudnák tenni, hiszen a bizottság általános hozzáállása az, hogy hogy alapi, alapú megközelítést követnek. Ez azt jelenti, hogy a hibarány, amit jelentnek a minimális hibarányok, amelyeket, amelyet észrevettek, hiszen nem tudnak extrapolálni. Ez egy másik ok, amiért különbség van a hiba arányaink között. Ami a viszonyokat illeti, az elnök már válaszolt. Ugye ez egy nehéz terület, A munkák nagy része lezajlott a terepen, mielőtt elindult a lezárások márciusban, úgyhogy ezt letett ellenőrizni. Idén ugye más a helyzet, és ez is lehet, hogy bizonyos területeken korlátozások lesznek, ezért nem tudunk következtetéseket levenni. Ez még kérdéses, meg kell várnunk, hogy mi történik. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Um, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr. thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy minden nagyjából már elhangzott, de hát mindent újra lehet mondani, persze. Thomas Szakowskira szólására reagálnék. Ugye növekvő tendenciáról hallhattunk, de ez nem mindig növekvő, néha egyenes vonalról beszéltünk nagyjából. 2,6-ról 2,7%-ra való növekedés vajon növekedési trend tendencia? Én azt mondanám, hogy nem. Ez kapcsolódik persze az elköltött pénzmennyiségére és a kohézió területén, hogyha szorosan közelről megfigyeljük akkor láthatjuk, hogy kapcsolat van a kiadások, a magas kockázatú kiadások és az alacsony kockázatú kiadások között, és vannak bizonyos enyhe különbségek, de ezek egy bizonyos határon belül maradnak, és szerintem nem kell ezt eltúlozni. Általánosságban, hogyha állnak azt, hogy megengedi, mint végső hozzászólás, szerintem 2019 úgymond egy normális év volt, legalábbis ami az előttünk álló periódust illeti, hiszen itt van a Covid-válság, a hozzákapcsolódó problémák, és ez kihívásokat jelent az audit rendszer szempontjából is különböző rendeleket alkalmazunk, és bizonyos könnyítéseket is alkalmaztunk, például, ha a kohéziót nézzük, egy adott évben, tehát különböző rendeletek alkalmazandók ugyanarra a szektorra, és ez mindenképpen nehézséget jelent majd számunkra. A számvevőszéknek, a bizottságnak és a parlamentnek is kezelni kell ezt a helyzetet, úgyhogy nehéz időket élünk, és szeretnék visszatérni arra, ami elhangzott, a végrehajtásra kell koncentrálnunk, ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell létrehoznunk, így az elkövetkező hónapok hívásaival szembe tudunk nézni. Szerintem van kapacitásunk, hogy ezt megtegyük. Köszönöm szépen, és várom az elkövetkezendő érdekes megbeszéléseinket az elkövetkezendő hetekben. Ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Köszönjük, biztos úr. Ha még megkérhetjük Léna urat. Hogyha. És akkor ezzel és akkor ezzel ezt a témát lezárjuk. Okay dann Bin ich verstanden, dass. Várom Léna úr megjegyzéseit. Mi is várjuk. Na, akkor folytatom, mondja Léna úr. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a mai ülést, és még egyszer hangsúlyosan szeretném kijelenteni, hogy továbbra is rendelkezésükre állunk, valamennyi részfejezet, alfejezet tekintetében megvan a szakemberünk, és rendelkezésre áll, és minden megjegyzést, észrevételt szívesen veszünk, és köszönjük, hogy a egyik legfontosabb európai döntéshozóval a parlamenttel ilyen jó szoros a kapcsolatunk. Mindenkinek további jó munkát kívánok, és visszaadom a szót. Joachim Kusz kap szót, az előadó. Parancsoljon Kusz úr! Hallgatjuk, ha működik a kapcsolat. Kúsz úr nyomja meg a speak gombot. Elnézést, tényleg elfelejtettem. Na. Most két órán keresztül intenzíven foglalkoztunk a témáinkkal, nagyon sokat tanultam magam is ebből. Köszönjük az árnyék előadónak és a megjegyzéseit. Én is csak köszönetet szeretnék mondani Léna úrnak, a számvevőszék elnökének és Murphy úrnak, a szakértőnek, hogy rendelkezésünkre álltak, és ha nem is értettünk mindenben egyet, mindenképpen jó, hogy ez a párbeszéd zajlik, és sok fontos felvetés elhangzott. a compliance és a performance közötti feszültség témája ma is többször felmerült. Tudjuk, hogy ez egy konfliktus, és foglalkozunk is éppen ezért a kérdéssel, azzal ugyanis, hogy hogyan lehetne a performancia, a teljesítés, a célok elérése szempontjait jobban érvényesíteni. Köszönöm minden résztvevőnek, hogy eljöttek. Szerintem nagyon hasznos volt ez a mai eszmecsere. Köszönjük! És köszönöm a fegyelmet is mindenkinek, hogy betartották a felszólalási időket. Léne elnök úr, Tony Murphy szakértő úr, köszönöm önöknek a kiváló együttműködést, a szakszerű válaszokat. Nagy elismeréssel adózunk a számvevőszék működésének és ennek a konkrét éves jelentésnek, amit megírtak, és örülünk, hogy önök is ilyen fontosnak tartják az együttműködést velünk, mint mi önökkel. Hán biztos úrnak is köszönjük, hogy ránk szánta az időt, és első elemző véleményeit is megfogalmazta. Most pedig rátérünk a McCoy esetre, illetve a Régiók Bizottsága mentesítésére. Sophie Intfeld volt ennek a témának a mediátora. McCoy kolléga szeretett volna megszólalni az Európai Parlamentben, és ennek megpróbáltunk megfelelni. Mielőtt elkezdjük ezt az eszmecserét az új témáról, Kun urat hallgatjuk meg, aki 2014-15-ben volt ennek a témának a felelőse, hogy elmondja nekünk, hogy mi a problémakörnek az előzménye, és hogy mi volt a korábbi mentesítési eljárások során a parlament gondolatmenete a fair settlement elvének érvényesítése és a whistleblowerek által szolgáltatott információ kezelése itt a kényes kérdés, hogy mennyiben hogyan kell a whistleblowerek információit figyelembe venni. Köszönöm Sophie Intfeldnek, hogy mediált, a szemben álló felek között. Ez 2019 óta zajlik, és ennek eredményeképpen javaslatot tettek a felek egy nem nyilvános megállapodásra, rendezésre, bírósági eljáráson kívül, kérem a tárgyalások menetének felidézését most a érintettektől, és elsősorban Szeraszki úrtól. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, először is Köszönöm szépen, és Az esetet vizsgálva eszembe jut a Groundhog Day című film, illetve egy másik film is, egy másik amerikai film is, ahol is a főszereplő egy olyan idősebben ragad, ahol is minden nap ugyanazt a napot kell újra megélnie. Ezt azért említettem, mert szeretném, hogyha ennek vége lenne már 20 éve zajlik ez az ügy, és szeretném kihangsúlyozni, hogy a, a mai ülésünk célja nem az, hogy tovább lépjünk, hanem hogy lezárjuk ezt az ügyet. Éppen ezért a megbékélés szellemében szeretném ezt a mai ülést vezetni, ami meghajulat történt, azt minden oldalról el kell ismerni. Ö, elismerem azt, hogy milyen nagy kockázatot vállalt a felelősség érzete miatt. Az Európai Parlament támogatta önt a múltban, mégpedig azáltal, hogy több állásfoglalást elfogadott, és az Európai Bíróság pedig szintén ön mellett ítélt. A jó ö, whistleblowerek nagyon fontosak a korrupció elleni küzdelemben, illetve a túlzott kiadások elleni küzdelemben. Az ön esetet, esete rámutatott arra, hogy a whistleblowereket jobban meg kell védenünk, és az előző periódusban is ezt tettük. Ez ma is alkalmazandó, ma is kérdéses, ha bár nagy előrelépés történt. Ami az öklatást és a visszaélések bejelentését illeti, ezek most már nagyon érzékeny témák. Az EGSB részéről visszautasítunk bizonyos vádakat. Szeretnék Nappel úrnak köszönetet mondani azért, mert itt van ma velünk a Régiók Bizottsága részéről. Úgy gondolom, hogy az ön kijelentései bizonyos szempontból reflektálni fognak Mekoly úr ö, tevékenységeire. Én szoros kapcsolatban álltam Mekoly úrral, és szeretném kérni, hogy két pontot említsen meg, amelyek szerintem alapvető fontosságúak ahhoz, hogy megoldást tudjunk találni a jelenlegi zajló mediáció közepette. Nagyra értékelném azt, hogyha kijelenteni, hogy a, illetve megerősíteni, hogy a régiók bizottsága ismeri a belső auditorok jogait és kötelezettségeit, és hogy Mekaj úr tettei nem azt szolgálták, hogy befeketítsék, befeketítse a Régők bizottságát, hanem az összes európai intézmény, az összes európai állampolgár érdekeit szolgálták, amikor is ő úgy döntött, hogy jelenti azt, amit talált az Európai Parlament felé. Hadd hangsúlyozzam megint, hogy ez az ülés lehetővé kell, hogy tegye, hogy lezárjuk ezt az ügyet, és hogy véglegesítsük a most is zajló közvetítést, mediációt. Azt gondolom, hogy ez a kulcs szó, és ezzel szeretném megadni a szót Sophie Intveldnek, aki a mediációs eljárásért felel. Tessék!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 nem látjuk, hogy létrejött volna az internetes kapcsolat, ha esetleg más név alatt, akkor kérjük jelezze. Elnök asszony, Robert McCoy-t üdvözlöm. Remélem, hogy közben Sofintfeld is uh, csatlakozni tud hozzánk, és uh, hozzá tud szólni. Talán Sophie meg tudja nyomni a speak gombot, hogy jelezze, hogy itt van. Igen, remélem, hogy most működik. Hallanak? Igen. Nagyon köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámol hallhattok arról, hogy mit is tettem eddig. Röviden szeretném emlékeztetni a KONT szakbizottságot arra, hogy a közvetítési eljárásnak mi áll a hátterében. A úr a, és Gressle asszony, aki akkor, Gressle asszony akkor a KONT szakbizottság elnöke volt, úr pedig a jelentéstevő a mentesítés ügyben, tehát tőlük kaptam a felkérést, és azonnal lépéseket tettem. Augusztus 21-én kellett jelentést készítenem Holmeyer asszonynak, de akkor igazából még nem volt tere a valós közvetítési folyamatnak. Hogy magyarázzam el, hogy ö, szerintem hogyan léphetünk tovább. Először is, mik ennek a folyamatnak a legfontosabb elemei? ezt a folyamatot ugye a kont kezdeményezte. Öt ilyen fontos elem van. Először is mind a két fél érdekét szolgálná egy békés megegyezés. Másodszorban el kell ismerni a jó hiszemű közérdekű bejelentő, a bona fide whistleblower státuszt. Harmadsorban a nyilvánosság, itt nem lehet titoktartási záradékokat kikötni, és végül egy pénzügyi megállapodásra is szükség van egy kiegyezésre. Különbség van a e, mediálás, a közvetítés és a tárgyalás között, és néha e, ez a probléma forrása, hogy nem látjuk ezt a különbséget. E, van, aki rögtön tárgyalás, tárgyalni akar a pénzügyi megállapodásról, és kihagyná a közvetítést. Itt voltak egyoldalú javaslatok, de azt hiszem, hogy ami egyoldalú, az nem fér bele az amicable, a békés megegyezés kategóriájába. Ez arról van hogy vagy elfogadod, vagy nem. McCoy úr és a Régiók Bizottságának elnöke leültek egy asztalhoz, én ezt próbáltam segíteni ezt a folyamatot, és szemtől szembe beszéltek egymással, munkatársak, ügyvédek eh, nélkül, mindenki, bárki nélkül, aki eh, beavatkozott volna, és eh, itt a megegyezés sem volt a hangsúly vagy lett volna a hangsúly, de ez az elem sajnos hiányzik, pedig ezzel a megbeszéléssel lehetett volna a helyzetet talán elvinni a lezárásig. McCoy úrnak most már tényleg joga van ehhez, hogy ezt lezárjuk 20 év után az Európai Parlamentben, eh, megvan az adott szabályozása a közérdekű bejelentőknek, a whistleblowereknek. Itt eh, mit is jelent, ha valaki ilyen whistleblower, itt nem egy pillanatra van szó, amikor valaki megfújja a sípot, hanem itt hosszú-hosszú évekig, ebben az esetben 20 évig tartott, eh, tart ez az ügy. 20 év után a régiók bizottságának le kellene zárni ezt a könyvet, azaz le kellene ülni az asztalhoz, meg Koy úrral, a régiók bizottsága elnökének, és a megegyezést, ezt a békés megállapodást meg kellene kötni. Utána jönnek majd a tárgyalások, de az első akadály, amit le kell küzdeni, az a békés megegyezés. Az európai parlamentnek is megvan a felelőssége, mi vagyunk a költségvetési eh, hatóság, eh, jogalkotók vagyunk, eh, a whistleblowerekkel is született parlamenti, jogsz, parlamenti szabályozás, és transzparens módon kell az adófizetők pénzével bánni. Hogyha most már 20 év alatt Hát, ugye az Európai Parlament egyik állásfoglalást fogadta el a másik után azzal a céllal, hogy sikerüljön jól lezárni ezt az ügyet aztán végül, hogy most egyeztetésről vagy tárgyalásról beszélünk, akkor ki kell emelni, hogy itt nem két egyenlő erős félről van szó, ezért tárgyalásról nem is beszélhetünk. Itt egyrészt itt van egy EU intézmény, amely rosszat tett, és a másik oldalon ott van valaki, aki ezt elszenvedte. Itt nem lehet szó E, tárgyalásokkal egyenlő felek között. Ezért itt e, csak egy e, békés megegyezésről beszélhetünk, a kiegyezés, a megegyezés alapján, és én nagyon határozottan azt javaslom, hogy az Európai Parlament Cicikosztász urat, a régió Bizottságának az elnökét szólítsa fel arra, hogy fogadja el ezt a meghívót, hogy üljön le egy asztalhoz megkoljúrral, ügyvédek, munkatársak, mindenki nélkül, és először is eh, a eh, kiegyezést, eh, a megegyezést keressék, és ezzel lehetne békésen lezárni az ügyet. Kedves Sophie Intfeld, szeretnék köszönetet mondani a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében is ehm, a kitűnő munkáért. És nagyon köszönöm ezt, hogy ilyen őszintén, nyíltan tették kísérletet arra, hogy megszülessen a békés megegyezés, a megállapodás. Most pedig üdvözlöm meg Koy urat, és megadom a szót, remélem, hogy a technika működik, és megvan vele az internetes kapcsolat. Üdvözlök mindenkit! Nagyon köszönöm elnök asszony a szót. Egy rövid előadást szeretik adni, bár nagyon nehéz 20 eh, év eh, eh, rémségeit összefoglalni 10 percben. Feltűnt valami, amit mondott, és valóban ez igaz, most megint itt vagyok a Költségvetési Szakbizottság előtt, de amikor utoljára beszélhettem önök Kell, az 2003. március 23-án volt, akkor jelentettem ezt a cselekményt. Itt nem volt semmilyen tárgyalás, tavaly decemberben egy javaslatot vagy elfogadtam vagy nem, és ezt a, a bíró egyébként elfogadta. És végül Sikovszki új úrnak kell, hogy adózzak, azzal kapcsolatban, amit elmondott. Ez egy Grand Hog D-nek nevezte ezt, és gratulálok annak az angol tolmásnak is, aki ezt így fordította. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak és Sophie Infelnek is külön köszönöm, hogy most szólhatok Önökhöz. Robert McCoynak hívnak, ugye whistleblowerként emlegetnek, ez egy akkoriban még szinte ismeretlen fogalom volt, a belső ellenőrként dolgoztam a régiók bizottságánál. Mindaz, amit elmondok, az dokumentumokkal bizonyított. Én sikasztásokról és messzire mutató csalásokról kezdtem el beszámolni már szinte 21 évvel ezelőtt, 2000 márciusában. A régi bizottsága semmit nem tett. Így 2003 márciusában én önöknek, a koncertbizottságnak is beszámoltam ezekről a csalásokról eljöttem a parlamentbe, hogy megakadályozzam azt, hogy mentesítést megadják ennek az EU intézménynek, ami az elszámolásaiban számos csalást követett el. Itt a demokratikus felügyeletet akartam biztosítani, mert meg, megijedtem, meg voltam ijedve, hogy ilyen sok minden, sok csalás zajlik visszaélésekről tudnék beszámolni, amit eh, az én sérelmemre követek el, és elvesztettem a munkahelyemet is. Az egész szakmai reputációmat sárba tiporták, és eh, olyan eh, vádakkal illettek, hogy eszelős vagyok, hogy alucinálok, hogy narcisztikus vagyok, és nagyon instabil, és üldözéses paranoiában, pszichózisban szenvedek, és pszichés zavarjaim, zavaraim vannak, üldözési mániám. és biztosíthatom önöket, hogy semmi veszély nem fenyegeti önöket, például semmi nem igaz ezekből a vádakból. Az Európai Bíróság megállapította, hogy a Régiók Bizottsága számos törvénytelenséget, jogtalanságot követett el velem szemben eh, azzal, ahogy kezelte ezt az ügyet és 2003. októberében készült egy jelentést az Olafnál. Az Olaf megerősítette az én jelentéseimet, azt is, hogy, amit a csalásokról írtam a régi bizottságánál, és illetve, hogy engem utána zaklatás sérelmek értek. Ezután 2003-ban én jogi útra tereltem az ügyet, és felszólítottam a munkaadómat, hogy hagyják abban az én zaklatásomat, megfélemlítésemet. 2014-ben három ítéleti született az én javamra az Európai Bíróságnál, és az Európai Bíróság megállapította, hogy ahelyett, hogy pártatlanul és megfelelő gondossággal kezelték volna az én keresetemet, a régió bizottsága helyett itt egy áll eljárást indított el, egy álságos, nem igazi eljárást, és hát kafkai dolgok zajlottak. 2000 Négyben a parlament azt követelte, hogy hivatalosan is kérjen tőlem bocsánatot a régió bizottsága, és hogy semmilyen káros következménye nem lehet annak, hogy én a parlamentnek beszámoltam a régió bizottság által elkövetett csalásokról. A, az RB teljesen ignorálta a parlament megállapításait. Én megint a kont elnökéhez fordultam, és az RB elnökéhez, és azt kértem, hogy egyszerűen engedjék meg, hogy visszamenjek dolgozni. A, azért, hogy ejtsem a keresetemet, ezért cserébe csak azt kértem, hogy ismerjék el nyilvánosan, hogy én semmi rosszat nem követtem el, hogy a régiók bizottsága bízhat bennem, mint belső ellenőrében. A Régió a ignorálta az ajánlatomat, tovább folytatta a zaklatást, és bűnbaknak kiáltott ki engem az áldozatot. Eh, mintha én eh, követtem volna el bármi rosszat. Hát ez eh, nem vették figyelembe a tényeket, a megalapított tényeket, és csak különböző jogi kis fin, kekeckedésre korlátozták a vizsgálatokat. A régiók bizottságának az adminisztrációja <clears throat> betörtek az, az irodámba, és az általam feltett minden anyagot elvittek. Ezt követően hivatalosan is kirúgtak 2007-ben, mégpedig úgy, hogy kényszerítettek arra, hogy rokanyugdíjba menjek, és az összes EU hatóságot, így az Olafot is megkerestem, a parlamentet, és a parlament is számos állásfoglalást készített, az Európai Bíróság háromszor ítélkedett, és mint egy 20 orvos szakértő is vizsgálódott az ügyemben. Ugye ne csak ne, nem higgyenek nekem, de hagyj idézzek néhány gondolatot a hivatalos megállapításokból. A parlament egyén szembeni intézményes zaklatást és az eljárások obstruálását állapította meg. Az Európai Bíróság pedig idegális és bosszúra alapozott meg, magatartást állapított meg a régiók bizottságánál. Engem ugye kiközösítettek, és pszichésen is megpróbáltak megsemmisíteni. A régiók bizottsága folyamatosan dokumentált morális zaklatást és követett el velem szemben. A parlament én, és a, az Európai Bíróság is többször kérte, hogy békésen kell rendezni az én ügyemet. Ennek a ténybeli és jogi alapjai is rendelkezésre állnak, legalábbis 2003. októbere óta, amikor az OLAF közítette a jelentését. Megint csak a régi bizottsága nem vette figyelembe, amit a parlament mondott. A, az RB a parlament 2004-es döntését is figyelmen kívül hagyta, amikor is ennek a lényeg az hogy én bona fide jó hiszemű whistleblower vagyok, és ezt a státusz ismerjék el. Az RB továbbra is sem ismeri el, hogy én helyesen jártam el, amikor jelentést tettem a parlamentnek, és utána az Olafnak, és a bizonyos összeg alatti eh, sikasztás eh, nem tekintenek csalásnak, ez is egy álláspont volt. Nos, a whistleblowerek eh, a közérdekű bejelentőknek rendkívül fontos a funkciója, a feladata, hogy jelentsék a csalásokat. 2004-ben ezt a parlament is így láttam. Én közvetlenül ugye az agályommal a parlamenthez fordultam. Ahogy minden iskolás gyerek is tudja, a csalás az csalás, mindegy, hogy mekkora összegről van szó. És a régiek bizottsága is pontosan tudja, hogy az a csalás, amit én feltáltam, az euró százezrekig futhatott volna fel, hogyha én nem léptem volna közben. Tavaly decemberben a régiek bizottsága váratlan és elfogadhatatlan javaslatot tettem, vagy elfogadhattam volna, vagy visszautasítottam volna, és egy, mm, a parlament egy közvetítési eljárást javasolt, és a tényekre alapozva. Én elutasítottam az RB ajánlatát, hiszen nyilvánvaló, hogy a joggyakorlat és a jogelvekre megalapozó döntést lehet csak elfogadni, és minden ajánlat az RB részéről figyelembe kellett volna, hogy vegye a parlament állásfoglalásának a tartalmát, hiszen mintegy tíz állásfoglalás fogadott el az Európai Parlament. A régiók bizottsága gátol a parlament formális hivatalos bocsánatkérést követelt a parlament. És nyilvánosan is kellett volna ismerniük a velem azt, hogy, abu, hogy zaklattak és méltatlanul bántak velem. És az én státuszomat, mint Bonafide whistleblower is el kellett volna ismerniük az én személyes és szakmai reputációm jelentős mértékben sérült. A parlament azt is kérte, hogy a régiók bizottsága nyilvánosan ismerje el, hogy egy a megállapításaim helyesek voltak, ahogyan ezt az OLAF és más EU intézmények is megállapították. És Ugye minden állásfoglalás alapja tökéletes transzparencia kell, hogy legyen itt a, a köz ezzel kapcsolatos ügyekben egyébként is ez mindenképpen egy alapfeltétel. Kompenzáció, kártérítés a parlamenti döntések alapján, hiszen itt is szó még nyitott kérdés, hiszen számos pénzügyi kárt is elszenvedtem. A tavaly decemberi javaslatban az szerepel, hogy a bizonyos szabálytalanságokat elismer a régiók bizottsága. Hát Mm, itt milyen példákat is hozhatnék, közbeszerzési, mm, kamu eljárások, hamis megállapítások, csalások a kiadások területén, számos légi bizottságbeli tag, illetve az elnök esetében. Szeretnék továbbra is emlékeztetni arra, hogy a Régiók Bizottsága kötelezte magát a parlamenttel szemben a 2004-es mentesítési eljárás során, hogy visszamenőleg visszavonja a saját visszagolókra vonatkozó szabályait. De ez nem történt meg, és a régió bizottságát fel kell szólítani arra, hogy ezt tegyék meg. Hogyha ezt feledkeztek volna erről, biztos talán a parlamentben is, a régi bizottságában biztos, hogy erről az alap, ezekről az alapelvekről megfeledkeztek. bár milyen is lesz a vizsgálat eredménye, nekem már senki nem tudja visszaadni ezt a 20 évet, amikor is egy ilyen gazember intézmény ellen küzdöttem, és rengeteg adófizetői pénz veszett kárba ezzel. 2015-ben a parlament ragaszkodott ahhoz az én zaklatás ügyemmel kapcsolatban, hogy, és idézem, nem tűrő a visszablórek kapcsolatos bármilyen nemtelen eljárást, az aklatást, és tökéletesen elkötelezett a visszaborák védelmével kapcsolatos jogszabályok betűjét és szelleméhez. Nem lehet megengedni azt, hogy egy EU intézmény egyszerűen figyelmen kívül hagyja a parlamentet, a parlamenti állásfoglalásokat, a jó kormányzással kapcsolatos elveket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem nyugodtan tegyenek fel nekem kérdéseket. Nagyon szépen köszönjük, McCoy úr. Most a régiók bizottsága pénzügyi osztályvezetőjét kérem, hogy felszólaljon. Örülök, hogy csatlakozott ülésünkhöz, és úgy gondolom, hogy Sophie Intfeld közvetítő tevékenysége után, amit, amihez megkapta a Költségvetési Ellenőrző Bizottság teljes támogatását, eredményeképpen örülök, hogy itt van végre a régiók bizottsága képviselője is, és nagyszerű lenne, hogyha sikerülne érdemben megegyezni. A jelenlegi régiók bizottsága elnöke nyilván konkrétan nem felelős azért, ami a múltban történt, de éppen ezért, vagy ettől függetlenül is itt lenne az ideje, hogy a régiók bizottsága teljesítse korábbi kötelezettségeit, és a múltban történt visszaélésekért felelősséget vállaljon. McCoy úr esete nagyon súlyos, és azt mutatja, hogy mi történhet, ha egy adófizető pénzéből fenntartott szervezet teljes erejét latba veti egyetlen egy személlyel szemben. Szeretnénk most tudni, hogy a régió bizottsága hogy kívánja rendezni ezt a súlyos konfliktust, és köszönöm még egyszer Sofint Feldek a közvetítést. Knappe úr, öné a szó. Remélem hall és lát minket. Knappe úr, tessék, nyomja meg a speak gombot. Tisztelt Holmeyer asszony, tisztelt képviselők és szakbizottsági tagok. Igen, én a régió bizottsága nevében beszélek. Én vagyok jelenleg a pénzügyi ügyek bizottságának elnöke. Én is választott politikus vagyok. Korábban pedig polgármester, alpolgármester voltam és a svéd régiók szövetségének tagja, illetve a helyi és regionális önkormányzati szövetség elnökségében dolgozom 2018 óta. És leszeretném szögezni, hogy mindannyiunk érdeke, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Ez egy nagyon súlyos, szomorú és elhúzódó történet. Úgyhogy ami engem illet, én kész vagyok minden megoldásra, amely végre pontot tesz e szomorú ügy végére, és lehetővé teszi a továbblépést. Fontos azt is látni, hogy van a dolognak egy jogi és politikai dimenziója. A régiók bizottsága minden ö, jogi értelemben vett felszólításnak eleget tett. Jogi értelemben megfeleltünk az ALAF és a számvevőszék kéréseinek, és ők is megalapították, hogy jelenleg nincsen oka annak, hogy a régió bizottságát csalással vádolják. Politikai értelemben a régiók bizottsága ugyancsak eleget tett a parlament kéréseinek és a mentesítési eljárásban felmerült kéréseknek. A, és e, alapvetően nagyon körültekintően bánunk a, az adófizetők pénzével. Knappe úr, nem tudná bekapcsolni a kameráját? tolmácsaink számára megnehezíti a munkát, hogyha nem látják a beszélőt, <clears throat> és amennyiben technikailag ez lehetséges, szeretnénk látni őt. Nálunk az a szabály, hogy akkor tolmácsolnak valakit, hogyha a kép is látszik, a felszólaló arca is látszik. Most látnak? Nem, nem látjuk, Anders úr. A képernyő jobb felső sarkában van egy ikon, amit ha megnyom, akkor bekapcsol a kamera. Most látjuk. Folytassa, látjuk, halljuk. Most látnak? Igen, látjuk Önt. Folytassa. Elnézést, nem tudtam, hogy nem tudtam, hogy a kamerám nem működik. Köszönöm, hogy emlékeztettek. Jó. Nos, öt elemről szeretnék beszélni. McCoy öt dologban vádol minket. A zaklatás ügyében, a bona fide whistleblower tevékenységének nem elismeréséért, hűtlenségért, a kompenzáció elmaradásáért, a morális értelemelőtért, károkért. Első témában. Az Olaf és a számvevőszék 2004-ben a következőt állapította meg. Az Olaf jelentésben azzal, hogy, és idézek, a régiók bizottsága nem követett el semmilyen jogsértést. A számvevőszék februárban megerősítette ezt, idézek, nem találtunk semmilyen lényeges eltérést a költségvetés és pénzügyi szabályok betartásától. Ezzel együtt nem állítom azt, hogy semmilyen hiba nem történt. Ez egy nagyon fiatal intézmény volt még akkor. És a kezdetekben az Európai Unió <clears throat> először nem is adott adminisztratív önállóságot nekünk. Először első éveinkben csak költségvetési támogatásban részesített minket. Az intézményünk mindig megpróbálta a belső hibákat föltárni. Az Olaf ö, első kritikájának minden pontjának megfelelt a régiók bizottsága később, és utána az Olaf meg is állapította, hogy nem történt csalás, és nem történt jelentős értékű ö, szabálysértés. ...2014-ben a munkavállalói bíróság visszautasította McCoy úr keresetét zaklatás ügyében, a bíróság csak abban marasztalt el a régió bizottságát, hogy nem volt kellő körültekintéssel egy volt alkalmazottja sorsa iránt, és kompenzációt ajánlott föl ennek következményeképpen a régió bizottsága. A bizottság is ezt várta a régió bizottságától. 2010-ben pedig a Régiók Bizottsága belső zaklatás ellenes policit fogadott el, amelyet azóta alkalmazunk, és a Staff Committee mindig nálunk felülvizsgálja ezt, ennek a működését. Az Európai Parlament állásfoglalásait pedig figyelembe vettük. 2004-ben, 2015 ben bevezettük a whistleblowerek formális védelmére vonatkozó szabályokat. És ez összhangban van a staff regulation szabályaival is, tehát jelenleg teljesen e szerint működünk. 2019 márciusában McCoy úr ügyvédje arról tájékoztatott minket, hogy nem indít újabb jogi keresetet, csak azt követeli, hogy elismerjük őt, mint bona fide whistleblower-t. A régiók bizottsága elismeri, hogy ő jó hiszemű whistleblower volt, és 60 ezer euró morális erkölcsi kár ö, okozás miatt ö, kompenzációt vállal. Kérjük, hogy értse meg, hogy jelenlegi szervezetünk megfelelő indoklás nélkül nem tud több és lepapírozottság nélkül több, többet folyósítani. Több orvosi szakvélemény született Mökkoly úr pszichológiai állapotáról, és 2019-ben egy orvosi szakvélemény azt állapította meg, hogy Mr. McCoy úr a munkájából és a, a, a munkai körülményekből fakadóan pszichés betegségben szenved, és ezért 25 ezer euró ö, kártérítést ítélt meg a megfelelő szerv, a régió bizottsága részéről, és ez az előző összeggel, meg más összegekkel megfelelve, immár több mint 100 ezer euróra rúg. Ezt mi mind elismertük. Ami a politikai oldalát illeti az ügynek a régió bizottság tagjai választott helyi politikusokat, politikusok, akiket helyben is és erre a posztra is a helyi választóik ö, választanak, és bizalmas szavaznak nekik. Ezért is a régiók bizottsága elfogadja a parlament felügyeletét ilyen kérdésekben, és maga is aktívan eljár az aklatással szemben. Elfogadtuk a parlament által ajánlott közvetítő eljárást is, Intfeld asszony személyében, és ahogy a múltban is, azóta is elnézést, Knábe úr, összesen 5 perce lett volna a felszólására, immár 10 perce beszél. Kérjük, hogy jusson el a végére. Nagyra becsülni szeretnénk, ha a régiók bizottsága most nem csak általánosságban dicsérni a saját működését, hanem konkrétan Intfeld asszony kérdéseire sikerülne most válaszolnia. Röviden, tömören. Jó, akkor befejezem. És a, a nyílt válaszom az, hogy a régiók bizottsága álláspontját sokkal bonyolultabb lenne ennél kifejteni, de az elhangzott javaslatok tekintetében a mediátortól nyitottak vagyunk, és minden lépés meglépésére hajlandóak vagyunk, hogy a történet végére pont kerüljön, tehát elfogadjuk a közvetítő ajánlásait, és készek vagyunk McCoy úrra leülni, és nyilván a régió bizottsága elnöke személyesen is hajlandó Mr. McCoy úrral találkozni, és ha ez megvalósul, akkor viszont azt szeretnénk, hogy ez egy ne, ne egy zárt ülés legyen, hanem egy olyan, ahol mindenki hallhatja, láthatja mindkét fél megnyilvánulásait, készségességét. Tehát mindenre hajlandóak vagyunk, amivel ez az ügy lezárható, de azt kérjük, hogy utólagos kritika utána minket már ne érhessen, és ez az ügy a mi oldalunkon is lezáruljon, a velünk szembeni támadásoknak is vége legyen. Ez az Európai Unió egészének, a mi szervezetünknek, és persze McCoy úrnak sem jó, hogyha ez a végtelenségig folytatódik. So, ganz, äh, ganz herzlichen Dank. would... Köszönöm szépen. Most akkor Szofi Intfeldnek adnám vissza a szót. Úgy érzem, hogy Szofi Intfeld javaslata az, hogy legyen a Régi Bizottsága elnöke és megújul között egy személyes találkozó. Ez segíthet, de mivel indokolja fint Felt, hogy e- erre szükség lenne? Elnök asszony. Próbálok nagyon rövid lenni. Először is egy rövid személyes megjegyzés. A régiók bizottságában dolgoztam, sokkal azelőtt, hogy megválasztottak volna, és ugye Knapeur azt mondta, hogy nagyon fiatal intézmény akkor, mind intézményileg, illetve minden szempontból, és a hibákat kiavították. Én szeretném azt bizonyítani, hogy valóban nagyon inkompetens személyzet volt, és romlott. Egy olyan kultúra állt ott fent, amelyet a képviselők nem igazán ami a képviselők nem igazán tudtak mit kezdeni, mivel ö, nem voltak mindig Brüsszelben. Tehát itt nem csak pár hibáról volt, hanem egy kultúráról, egy mintáról, és ö, megismétlem a javaslatot. Ez lenne az első lépés, hogy a kórelnök, illetve megkolyul, megkolyul leülnének. Nem lehet ö, ott más jelen, tehát nem lehet azt mondani, hogy a kor hozza majd a főtitkárt, meg a személyzetét, stb. stb. és ott van velük szemben meg úr. Nem. Itt két fél között, nem két fél közötti tárgyásról van szó, hanem ott van a régiók bizottsága, amelynek felelősséget kell vállalni a visszélésekért. És Knappe urat hallgatva az volt az érzésem, hogy a régiók bizottsága még mindig tagad. Tehát ott van a régiók bizottsága, és aztán ott van McCoy úr. Hogyha mások is ott vannak a teremben, hát akkor persze McCoy úr is hozza az ügyvédeit. És ekkor megint egy olyan helyzetben vagyunk, ami antagonizmushoz vezet, és szerintem ez semmi jóra nem vezet. És végül elnök asszony, a parlament már 20 éve beszél a régiók bizottságával erről, és a régiók bizottsága még mindig nem vállalja fel a felelősségét. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk a mi felelősségünket is, hogyha mi megállapítottuk a visszaélést, a csalást, illetve azt, hogy volt egy whistleblower, és megállapítottuk, hogy milyen lépéseket kell tenni, és a régiók bizottság ezt nem teszi meg, akkor nekünk, mint parlament, saját következtetéseket kell levonni ebből, hiszen mi irányítjuk a költségvetést. Ugyanakkor ö, továbbra is szívesen megszervezek egy találkozót, őhöz hasonlóan azt gondolom, hogy ez egy szükséges első lépés, és hogy aztán másik lépésben lesznek a tárgyalások, ez persze attól függ, hogy létrejönne egy baráti megállapodás ide értve a felelősség elismerését. Tehát én elérhető vagyok, és továbbra is szívesen részt veszek ebben. Köszönöm szépen, Sophie. Talán Sophie Intfeld McCoy úrral együtt találkozik a régi bizottság elnökével, aki esetleg tényleg mm, szintén egy valakit kiválaszt, aki részt vesz ezen a közvetítésen. Most szeretném még röviden megadni a szót az árnyék előadóknak, akiktől elnézést kérek, hogy ilyen későn kapnak szót, de hát először elég időt szerettem volna adni a két érintett félnek. Először Christian Jenner, a 2019-es jelentéstevő kap szót kettő percben. Christian, can you hear and see? Krisztián, hallasz minket és látsz minket? Ne újra a szó, kérem, hogy nyomj meg a speak gombot. Hello, Chair, do you hear? Köszönöm szépen, nálunk azt, hogy hallanak? Csak röviden, én vagyok a 2019-es mentesítésről szóló jelentés raportőrje. Igen, ezt elmondtam. Utána jönnek a shadow az árnyék előadók. Elnézést, hogyha félreértették, amit mondtam. Mr. Guinea, you have the floor. Guinea úr, az önél szó. Yes. Igen. Először is hány percem van? Mert a napi rendben ötöt látok, öt percet, de ön kettőt mondott, lehet ez két percig, csak hogy akkor tisztázzuk. Hogyha a két perc lehetséges, az jó lenne, mert így akkor több idő jut intvádnak meg McCoy úrnak és Knape úrnak. Ginea, press the speak button, please. Ginea, úr nyomja meg a speak gombot. Rendben. Akkor nagyon rövid leszek. Találkoztam McCoy úrral, illetve Cicikosztász elnök úrral is találkoztam, és azt tanácsoltam neki, hogy ragadja meg a lehetőséget, hogy zárja el ezt a ügyet a mandatum elején, és ő nyitott volt. Én gyakorlatilag azt javasoltam McCoy úrnak, hogy találkozzanak. Sajnos visszautasította ezt, mert utolsó pillanatban szóltunk, szóltak neki, és igaz is volt McCoy úrnak, tehát utolsó pillanat volt. Aztán ugye felmerült a kérdés, hogy ki legyen ott a teremben. Sajnos nehéz diplomáciai egyensúlyt elérni itt azzal kapcsolatban, hogy ki legyen ott a teremben, ki ne legyen ott. Hát én nem értem ezt elnézést, de nem értem. Egy olyan találkozóról kell, hogy szó legyen, ahol bebizonyítják azt, hogy a régiók bizottsága hajlandó előrelépni, és azt hiszem, hogy ez a helyzet, nem kell, hogy ennyire komplex, összetett legyen az, hogy ki van ott. Aztán még két kérdés McCoy úr szerepe, mint whistleblower, illetve hogy ezt hivatalosan elismerjék, illetve a kompenzáció. És a kérdésem McCoy úrhoz és Nape úrhoz is szól. Vannak-e részletek azzal kapcsolatban, hogy a korhajlandó elismeri a whistleblower státuszt? Hiszen láttam egy nyilatkozat tervezetet a kor részéről, ezzel kapcsolatban, és szeretném kérdezni Mekoyortól, hogy ez elége, és hogyha nem elég, akkor milyen megfogalmazást szeretnéd látni. Illetve még egy utolsó mondat. Knape úr említette a kompenzációs összeget, hogyha nem tévedek, akkor 260 ezer euróról volt szó mivel közpénzről van szó, illetve az átláthatóság miatt Szeretnék reagálni erre. Tudom, hogy McCoy úr mondta, hogy nem pénzről van itt, hanem elvekről, de miután megoldottuk az elvi kérdést, akkor a pénzről is beszélni kell. Köszönöm szépen, és elnézést itt a kis technikai problémák miatt. Ich entschuldige mich ganz herzlich bei Christian Guinea, dass wir... Én kérek elnézést Christian Guinea-tól egy kicsit több időt adtam az előtte szólóknak. Isabel García Mucios eh, kap most szót, eh, még beszélhet spanyolul, mert még két percig van eh, tolmácsolás, utána pedig már kérem, hogy angolul beszéljenek. Gracias, presidenta, y sobre todo... Köszönöm szépen, elnök asszony! köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy spanyolul beszélhetek. Azt gondolom, hogy a kulcs itt az az ellenőrzési funkció, amely az európai költségvetése vonatkozik, illetve hogy ez hogyan befolyásolja az európai állampolgárokat. Nagyon fontos, hogy transzparens, átlátható módon járjunk itt el. Egy csomó kérdésem lenne, de nagyon rövid leszek. Intveld asszony, mit gondol, mi a kulcs ebben a konfliktusban, és hogyan tudnánk közelíteni az álláspontjainkat, illetve a parlament ajánlásaira reagáltak-e vagy sem? Mekkora úr, miért nem sikerült megállapodásra jutni? Illetve a Réviak Bizottságának azt, azt kérdezném, hogy mi akadályozta a megállapodás elérését? McCoy úr megfelelt annak, amit a parlament kért? Szia, Kedves Isabel, nagyon köszönöm ezt a nagyon precízen és tömören feltett kérdést. Mikkel Pexa következik. Uh, good afternoon, ladies and Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt. Nagyon örülök ennek, de azért még Zavar az a tény, hogy ennyi év után is McCoy úr magyarázatát kell hallanunk, illetve, hogy a régiók bizottsága ilyen hosszan magyarázkodik, ez kissé meglepő a számomra. Vissza a lényegre. 2003-ról beszélünk, amikor is McCoy úr bejelentette a csalást, illetve a szabálytalanságokat. A kór pénzügyi kezelésében jó szemeltette ezt, és a whistleblower kifejezés akkor még nem is létezett. A, az elmúlt években évről évre sok állásfoglalás született, és arra mutattak, hogy fogadják el McCoy úr whistleblower szerepét vagy funkcióját. A kor ugyanakkor nem fogadta meg a parlamenti követeléseket. Évek teltek el azóta, és most már tudjuk, hogy milyen nehéz szerepet vállalt McCoy úr az európai intézményekben, és itt az ideje, hogy rendezzük a helyzetet. azt kell tenni, ami megfelelő, átlátható és megfelelő pénzügyi kezelés, és így kell megállapodásra jutni. A kornak el kell ismerni, hogy mit, kell, mit tett McCoy és ő szintén bocsátot kell kérni, tőle nyilvánosan és megfelelő megállapodásra kell jutni, nem pedig titoktartási megállapodást kell követelni tőle helyre kell hozni ezeket az igazságtalanságokat, amelyeket elkövettek, és transzparensnek kell lenni az EU-s költségvetéssel szembeni károkkal kapcsolatban is. Aztán személyes szinten megjegyezném, hogy nagyon nehéz elképzelnem, hogy milyen stresszel és milyen egészségügyi következményekkel jár, hogyha valaki évekig küzd az igazságért, és semmiféle pénz nem tudja ezeket a sebeket meggyújtani, gyógyítani, viszont az őszinte nyilvános bocsátkérés jó kezdet lehet. A kornak most meg kell tennie azt, amit már évekre azelőtt meg kellett volna tennie. Throw to Sophie Infeld and then to Mr. McCoy and uh, to Mr. Knappe and then uh, Sophie to resume and uh, we fi- I would finalize. Thank you very much.